Mes chers collègues, nous allons commencer notre séance, s'il vous plaît. Nous allons aborder un sujet important et grave. Egy fontos, súlyos témáról lesz szó, mégpedig a légiközlekedés jövője, és azon belül is az alacsony költségű régi társaságok. Ez egy sor témát felvet, a 21. század egyik nagy kihívásáról van szó, különös tekintettel a kihívásra illetve a szénmentesítésre, valamint a cop 25 ötre, a digitalizációra, a versenyképességre, ugyanakkor a repülésbiztonságra is. Ehm, a munkaviszonyok javítása is fontos számunkra, eh, valamint a az utasok jóléte. Az egységes légiközlekedési piac létrehozása óta az alacsony költségű légitársaságok nagyon nagyban profitáltak az új lehetőségekből, és nagy részt ez járult hozzá ahhoz, hogy Sokan úgy gondolják most, hogy demokratikusabb a közlekedés, mint korábban, könnyebb repülővel utazni Európában. Új lehetőségek nyíltak meg, ugyanakkor 25 évvel az ágazat liberalizációja után azt látjuk, hogy az ágazat egyre nagyobb nehézségekkel küzdik, hiszen hatalmas tőkeigénye van, ezek a legnagyobb eh, kihívások tehát eh, azon belül is a klímaváltozás, eh, valamint az elvárás, hogy fenntartható legyen a fejlődés. Ahhoz, hogy jobban megértsük a kihívásokat, de még inkább a kockázatokat, amelyeket ez az ágazat tartogat számunkra, ezért is hoztuk létre ezt a meghallgatást, ami egyben megmutatja nekünk, hogy ebben a nagyon bonyolult ágazatban az alacsony költségű légitársaságok hogyan kívánnak megbirkózni ezekkel a kihívásokkal. Én szeretném itt üdvözölni a szakértőinket, és akkor be is mutatom őket hamarosan, abban a sorrendben, ahogy megjelennek. Vannak szakértőink tehát. Matthew Krasza úr, akit üdvözlünk itt. Jobb oldalamon kezdtem. Ön a Ryanair Public Relations embere. Örülünk, hogy itt van. Frank Bauer az igazgató tanács tagja és pénzügyi igazgató az Eurowingsnél, és itt van José Luis Arno úr is, aki, akit szintén üdvözlünk itt a bizottságban, ön pedig vezérigazgató, illetve a Lisszaboni turizmus alelnöke. ONP Truszku, aki a Brühernek a vezérigazgatója, és eh, Livia Spera asszony, őt is üdvözöljük, ő pedig a főtitkára az Európai Közlekedési Dolgozók szakszervezetének. Nagyon érdekes vitának ígérkezik ez, és nyilván elkezdjük az utunkat, hogy megtaláljuk a megoldásokat. Ez az első feladata ennek a bizottságnak, ugye azok a kihívások nagyon fontosak, amelyekről az előbb már beszéltem, és eh, akkor most, eh, noha tudom, hogy eh, kevés a 6 perc, amit adni tudunk, de 6 perc alatt nagyon sokat lehet mondani. Ezt mi tudjuk legjobban, hiszen a plenárison gyakran csak egy perc jut nekünk, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy ezt a ez, ezt követően a képviselők kérdezzenek, kialakuljanak egy, kialakuljon egy vita, a kollégákat bátorítom is arra, hogy már most jelentkezhetnek a hozzászólók listájára. Kresszász úr kap szót, aki a Public Relations vezetője a Ryanair-nek. 6 perce van, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a bizottság képviselőit is, hogy meghívtak minket. Michael O'Leary személyesen szeretett volna eljönni, mint vezérigazgató, azonban sajnálatos módon egyéb feladatai vannak. Én nagyon szívesen helyettesítem őt, és nagyon örülök annak, hogy eh, nagyon remélem, hogy beszélni tudok azokról a dolgokról, amelyeket felvett, felvetett eh, az elnök asszony is. Kezdjük azzal, hogy hogyan nézett ki a repülési piac 30 évvel ezelőtt Európában akkor mindössze nagy, néhány nagy monopólium légitársaság létezett, eh, amely monopól légitársaság, eh, és eh, többszöri átszállással lehetett elérni egyik helyről a másikra, ráadásul a díjak rendkívül magasak voltak. Ez egy fenntarthatatlan rendszer volt. Ennek igazolása a jelenlegi rendszer, amelyet a piac liberalizálása tett lehetővé, amiről az elnök asszony is beszélt. Ez az alacsony költségű, olcsó légitárságnak lehetővé tette, hogy közvetlen megfizethető kapcsolatokat teremtsen városok és akár korábban elszigetelt régiók között is, különös tekintettel a sziget régiókra vagy területekre Dél-Olaszország, eh, Dél-Spanyolország, a balti költségek, a balti térségek alapvetően eh, az olcsó légitársaságok által vannak bekötve az európai hálózatba, ami fontos eh, az emberek számára Európában. Ráadásul itt komoly munkalehetőségekről is van szó. A Ryanairnél majdnem 20 ezeren dolgoznak, 20%-a ezeknek a munkahelyeknek általában nagy munkanélküliséggel terhelt, kevésbé fejlett munka régióban van, és szerte vannak szórva Európában ezek a helyek, általában jól fizetett munkahelyekről van szó. Az utóbbi években elismertük a szakszervezeteket is, és kollektív szerződéseket kötöttünk. E, ezt akarják az emberek, meghallgattuk őket, de odafigyelünk a vásárlóinkra, az ügyfeleinkre, és ők pedig választékot akarnak. A 2000 útvonalunk elég nagy választékot jelent. E, a utasok akarnak lát, választani a között, hogy csak az alapdíjat fizetik, vagy esetleg vesznek extrákat. Megbízhatóságot akarnak, mi több mint 90%-ban eh, pontosan üzemeltetjük a járatainkat, nagyon kevés a járattörlés, és hogyha mégis megtörténik valami eh, probléma, akkor eh, asszisztenciát is ad, a segítséget is ad a Ryanair. Fentartható módon szeretnénk üzemelni, és itt vannak az élen Ryanair, illetve többi olcsó légitársaság. A Ryanair Európa legnagyobb zöld légitársasága. Járatonként több utas szállítunk, mint bármely más légitársaság. A legfiatalabb, leghatékonyabb flottánk van, és nagyon hatékony a működtetésünk. Eh, P2P-t eh, eh, üzemeltetünk, ami azt jelenti, hogy nincsenek átszállások, hanem egyik pontból a másikba szállítunk, és ez lehetővé teszi, hogy milyen legyen a legalacsonyabb egy utasra első széndiokszid kibocsátás kilométerenként mindössze 66 g. Ez az ábra azt mutatja, hogy a Ryanair mennyire jól boldogul ezen a piacon. A Ryanairnek van a legtöbb utasa, miközben a széndiokszid kibocsátásoknak csak a ötödik eh, helyére férünk rá. Ehm, hogyha megnézik az előttünk vagy mögöttünk álló eh, légitársaságokat, akkor ugyanabból a széndiokszid kibocsátásból mi sokkal több utast szállítunk el. Mely légitársaságokról van szó? Nos, ezek azok a légitársaságok, amelyek általában business class-t üzemeltetnek, vagy akár első osztályt is, ahol kevés utas van. Ezek azok a légitársaságok, amelyek alacsony kihasználtságúak, tehát eleve kevés az utasak gépeken, illetve ezek, amelyek átszállásokat biztosítanak, ami azt jelenti, hogy általában eh, két eh, általában egy, legalább egy átszállás kell ahhoz, hogy valaki eljusson oda, hova akar. Az olcsó légitársaságoknál ez egy eh, járattal megoldott általában. Amennyiben az Európai Parlament tenni szeretne valamit, akkor ezeket, a, ezeket az átszálló járatokat kellene megcélozni, Ugyanakkor nyilván mindenkinek van teendője ezen a piacon, a gyártóknak, amelyeknek zöldebb motorokkal felszerelt gépeket kell gyártaniuk, illetve kereskedelmi mennyiségben kell gyártani a bioüzemanyagokat. Amennyiben Európa adót akar kivetni, akkor arra kell figyelnie, hogy ezek a bioüzemanyagok, illetve hatékony üzemeltetési módok ösztönzést kapjanak, ez ugyanis segíteni fogja az alacsony légitár, alacsony költségű légitárságok működését, a direkt adók egyszerűen károsak lennének. Ezek a légitársaságok a periférián elhelyezkedő területeket kötnek össze, munkát adnak, és fenntarthatóbbak is, hiszen modern gépen egy utazás történik, nem kell átszállni. Köszönöm. Köszönöm. E, ezt a, az előadást, és azt is köszönöm, hogy betartotta a rendelkezésre álló időt. Most pedig megadom a szót Frank Bauer úrnak, aki a Eurowings igazgatósági tagja, és e, ő, ő is 6 e, percet kap. Short haul flights should be banned. You cannot believe how often I read Tisztelt, biztos, tisztelt bizottság elnök asszony, köszönöm szépen, hogy meghívtak ebbe a szakbizottságba, nagyon eh, nagy megtiszteltetés ez a számomra. Limburgból eh, érkeztem ide Németországból, Brüsszelbe vonattal, az Európai Unió szívébe, és az állomásról eh, kerékpárral jöttem ide az Európai Parlament épületébe. Azonban nem mindenki van ilyen privilegizált helyzetben Éppen ezért azt gondolom, hogy nem szabad megtiltani a fapados járatokat. Tisztelt Deli asszony, tisztelt Európai Parlament, tisztelt képviselő, köszönöm szépen, hogy meghívtak a bizottságba. Kontinensen kapcsoljuk össze az utasokat költséghatékony módon, éppen ezért hozzájárulunk az Európai Unió építéséhez. Azt gondolom, hogy erre büszkék kell, hogy legyünk, és nem kell emiatt szégyelni magunkat a jövőben Liszbontól, Lisszabontól Budapestig utazók számára, az Aténból Oszlóba tartók, Kölnből Madridba tartók számára. Az elsőleges választás a repülőgépes utazás lesz. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a repülési ipar érintetjeit is figyelembe vegyük az utasokat, foglalkoztatókat, részvényeket és nagyra tartjuk a munkaügyi szabályozásokat, a fapados járatok esetében is arra törekszünk, hogy csökkentsük a károsanyag kibocsátást, ehhez pedig három fontos intézkedés megvalósításra van szükség. Az e, egyik a megfelelő modernizált gépek rendelkezésre bocsátása. Az A321-es, egy A321-eshez képest a régi 5 tonnát fogyasztotta, illetve 5 tonnát fogyaszt, a korábbi 6,5 tonnához képest. ...250 millió euróra tehető, illetve 11%-ára a GDP-nek a légitársaságok által fizetett eh, adó. És uh, igazából nagyon fontos, hogy egységes szabályozásaink legyenek eh, az európai piacon a nemzeti egyes intézkedések helyett, ami az egységes európai égboltot illeti Elképesztő az, hogy egy ilyen projekt elaludt úgymond Európa miatt, és igazából kitérőket kell tennünk, amely több bekerül és jobban szennyezi a környezetet. 90-es évek óta a repülőgép ipar támogatta az egységes európai égboltot, és mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, aki hozzájárult a, ehhez a projekthez. Nagyon fontos, hogy kézzelfogható eredményekre tegyünk szert. Az alternatív üzemanyagok bevezetés egy további fontos téma. Meg vagyok győződve arról, hogy az én aktív munkában eltöltött éveim alatt nem fogom megélni azt, amikor alternatív üzemanyagok kerülnek használatra ebben az iparágban nagyon lassú a fejlesztés, és a 80-as évekre megy vissza a korábbi gépek elkészítése. Nagyon fontos megfelelő biztonsági intézkedéseknek eleget tenni a szén szempontjából semleges repülők, illetve a bioüzemanyagot, úgynevezett i üzemanyagot használó gépek jelentik a jövőt. Nagyon fontos a széndiokszidot megkötni, illetve megújuló energiaforrásokat használni. A technológia hozzáférhető, nagyon fontos, hogy a jelenlegi produkciós kapacitásokat ipari szinten tudjuk tartani. Az e-üzemanyagokhoz úgymond gigagyárakra van szükség, ami a utasok érdekeit illeti. Az európai utasok utasjogokra hivatkozhatnak, viszont a kompenzációk 90 esetében, illetve a beruhadások 50 millióról tettek ki. Az elmúlt időszakban más repülőtársaságok mentek tönkre, és mindez nincs összhangban a jegyekből származó bevétel jelenleg rendeletet tekintését támogatjuk eltökéltek vagyunk a széndiokszid csökkentése mellett, ami flottánkat illeti egyrészt, de az önök segítségére is szükségünk van azért, hogy az ellenőrzés hatékonyabb legyen, illetve hogy kompetitív árakon tegyük hozzáférhetővé az alternatív üzemanyagokat. Figyelme kell venni a fogyasztói és ipari költségeket is mindenben a folyamatban. A repülés nagyon fontos ágazat az Európai Unióban, és a jövőben is tartani fogja ezt a fontos szerepet. Éppen ezért a fapados járatokat nem szabad megszüntetni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük az előadását. Most pedig José Luis Árnónak adok szót, szintén 6 percben. 6 percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, hoztam magammal néhány szlájdot in English. I will, you have translations, I will speak um, in my native language, Portuguese. The low cost, uh, as companhias low cost tiveram. A fapados légitársaságok nagyon pozitív módon járultak hozzá az idegen forgalom a turizmus támogatásához lehetővé tették azt az összekapcsolását a városoknak, új destinációk, új piacok megnyitását, ami korábban nem volt lehetőség. Az egységes európai piac így tehát eddig nem látható módon fejlődhetett. A fapados légitársaságok azonban nem csak az idegenforgalmat szolgálják ki, hanem összekötik egymással barátokat, családokat, az egyetemeket a hallgatóikkal. Ők is használják arra a fapados légitársaságok kínálatát, hogy megtalálják a maguknak megfelelő lehetőséget az erős versenyben. Portugália egy periférien lévő ország, oda a turistáknak 90%-a érkezik légi úton. Ennek tehát pozitív hatása volt végső soron a forgalom fejlődésére is, és ezzel egyidejűleg sikerült kiváltani a hagyományos légitársaságok hiányosságait. A turizmus tehát egy olyan terület, aminek fontos szerepe volt ennek az új közlekedési formának a kialakulásában, fejlődésében, a fapados légitársaságok térnyerésében. A mi modern üzleti modellünk szolgálja tehát a társadalmat, de más érdekeket is. Ebből profitálnak a helyben lakók, a helyi turizmus. Ez egy profitábilis és hasznos modell a költség alapú modellt a bevétel alapú modell váltja fel. Ez egy nagyon hatékony üzleti modell, ami jól használja a kapacitásokat is, és hát nagyon ki vannak használva a mi szállítási kapacitásaink is. A bevételeinket optimálisan fordítjuk a kiadásainkra, rugalmasak vagyunk, és lehetővé tette ez a számunkra azt, hogy folyamatosan, rugalmasan alkalmazkodjunk a kereslethez. Ez érvényes természetesen a légi kikötőkre is. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a szektor nagyon érzékeny a költségekre és az utas számnak a ingadozására, változására. Ezért nagyon fontos, hogy ne helyezzük túl nagy kényszerek alá ezt a szektort. Vannak olyan digitális megoldások, amelyek eh, lehetővé teszik, hogy fenntartsuk ezt az üzleti modellt. Ennyit a portugál nemzeti eh, kitekintésről. Hogyha megnézzük itt a Lisszaboni portóit és egyéb eh, repülési adatokat, akkor láthatjuk, hogy Portugáliában a turizmus 26,7 milliárd eurót eh, tett ki 2017-ben, és ezzel a nemzeti GDP-nek 13,5%-át adta. Hogyha pedig a Lisszaboni régiót nézzük meg, akkor ott a 14,3%-a volt a eh, munkalehetőségeknek az e-szektor által biztosított munkalehetőség. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy a fapados légitársaságok megjelenése és fejlődése nélkül ilyesfajta gazdasági eredmény se lett volna elérhető. Ami pedig a széndiokszidmentes gazdaságot illeti, ez egy nagyon fontos cél, a környezeti hatásai ennek az iparágnak jelentősek, de azt is meg kell nézni, hogy az alternatív közlekedési lehetőségek milyen közleke- környezeti hatásokkal járnak. A technológia folyamatosan fejlődik, ez érvényes természetesen a légi közlekedésre is. Vannak ugyan ingadozások, de az már látható, hogy megvannak azok a potenciálok, amik lehetővé teszik a környezeti hatások csökkentését az új technológiáknak itt nagyon fontos szerepe van, a hatékonyság növelésnek és a szolgáltatások színvonala emelésének, valamint a költségcsökkentésnek. Ez érvényes mind a légitársaságokra, mind a légi kikötők üzemeltetőire. Hogyha jobban, hatékonyabban üzemeltetjük a rendszereinket, költségeket csök, ö, tudunk csökkenteni. A légiforgalom folyamatosan növekszik, de ezzel együtt, ezzel párhuzamosan növekszik az online foglalás is, úgyhogy ezen a területen is új e, pozíciókat kell kialakítanunk. A fapados légitársaságok olyan feltételeket teremtettek, amelyek új termékek bevezetését tették lehetővé, és egy új dinamikát e, hoztak létre. A charter termékek gyakorlatilag ugye már nem felezik az új generációknak a szükségleteit, ezért eltűnőben vannak. Vannak természetesen iparági előírások, normák, de meg kell néznünk azt is, hogy itt milyen akadályok vannak. Nézzük meg például, itt van a légtér maga. A légtér rendkívül túlterhelt, fontos, hogy itt is természetesen különbséget tegyünk a polgári repülés és a katonai műveletek között. Különben nagyon nagy költségekkel kell számolni a polgári repülésben is. Úgy gondolom, hogy a faparos légitársaságok fejlődése nagyon pozitívan értékelendő, pozitív gazdasági, szociális, társadalmi hatásai vannak az mobilitáshoz való jog senkitől sem vittatható el, de fontos az, hogy a mobilitásra is a fenntarthatóság elve legyen érvényes. Vannak tendenciák, amelyeket meg kell fordítani, erre szolgálhatnak új technológiák, de nem szabad, hogy ez a mobilitáshoz való jogot veszélyeztesse, hiszen ez a jog a polgári mindennapoknak a része. Köszönöm az itt elhangzottakat. Most pedig Joana Petrescu-nak adom meg a szót 6 percre. Thank you. Uh, thank you, Mrs. Chairwoman. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves parlamenti képviselők. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a fapados légitársaságok jövőjéről beszélhetek itt. 30 évvel ezelőtt az én országomban élők nem utazhattak, 20 évvel ezelőtt a Romániában nem tudták megengedni magukat az emberek, azt, hogy utazzanak. 99-ben az emberek kevesebb, mint 5%-a utazott külföldre, vagy dolgozott külföld, vagy dolgozott külföldön. Tíz évvel ezelőtt indultak el a fapados légitársaságok, és üzemeltettek járatokat Romániából most. A románok több mint 20%-a dolgozik külföldön, és a románok több mint 50%-a utazik külföldre. Ez az országunk számára nagyon fontos, és mindez a jövő szempontjából is meghatározó. Nem a Blue Air-ről beszélek. A Blue Air Romániában van, és 5 millió utasunk van. 1500 alkalmazottunk van, és eh, hiszünk abban, hogy azzal megfizethetővé tesszük az utazásra repülőkön, hozzájárunk a demokráciához, a béke megteremtéséhez, illetve a környezetvédelemhez is, különösen Európa ezen részén. Az emberek nincsenek időhöz, földrajzi feltételekhez kötve Romániát, a Kárpátok veszély körül nem könnyű Moldáviából Erdélybe utazni, vagy a déli területekre. Éppen ezért a légi közlekedés alapvető a számunkra, ezért, hogy a különböző régiók között csökkenteni tudjuk a gazdasági különbségeket. És hiszünk abban, hogy ez igaz Európa egészére. Hiszünk abban, hogy különösen az olyan időkben, mint a mostani, amikor a migráció sokkal erőteljesebb, mint korábban, a kulturális különbségek egyre nyilvánvalóbbá válnak. Az utazás segíti az embereket abban, hogy jobban megértsék egymást, ez segíti az integrációt, az egymás kölcsönös jobb megértését. Úgy érezzük, hogy a légi közlekedés az európaiak új generációját teremti meg, akik toleránsabbak és jobban megértik a közös értékeinket. Hozzájárulunk a békéhez, a demokráciához ezáltal, és úgy érezzük, hogy a megfizethető utazás repülőgépeken hozzájárul a gazdasági prosperitáshoz. Az elnök asszony elmondta azt, hogy a fapados légitársaságok partnerek voltak ebben a projektben. A légi közlekedést erősíti a munkamobilitást, a versenyképesség a mobilitástól is függ. Tudjuk azt, hogy a nagy projekt esetében mobilitásra van szükség. Az utazás összehozhat családokat, még akkor is, amikor külföldön dolgoznak bizonyos családtagok. Azt gondoljuk, hogy a KKV-k, a KKV-k vezetői, azok, akik a KKV-knek eh, dolgoznak, igénybe veszik eh, a fapados légitársaságokat. Számukra nagyon fontos eh, a beruházások erősítése. A Blue Air számára kulcsfontosságú prioritása a következő évben a KKV-k szerepének erősítése. A nagy társaságok növekedést teremtenek, de a kis helyi cégek stabilitást eredményeznek. Olyan időszakban, amely válságokkal, recesszióval terhelt. És úgy érezzük, hogy ezekben az időkben nagyon fontos a KKV konszolidálása, és úgy érezzük, hogy a megfizethető repülés ehhez hozzájárulhat. A növekedésre nincsen lehetőség a teritoriális kohézió nélkül. A különböző régiók között óriási különbségek eh, lesznek Európában. Vannak olyan régiók, amelyek eh, nagyon eh, gazdagok, és más régiók, ahol nem lesz tényleges prosperitás és gazdagság, ahol nem tudnak iskolába járni a gyerekek. Nagyon fontos a félreeső perifériás területek bekapcsolása ebbe a folyamatba. És a másodlagos repülőterek felélesztése nem csak munkahelyeket teremt, hanem jelentős lehetőségeket is feltár. Kutatás, innováció, illetve számos pozitív fejlemény származhat a mobilitásból. We do believe, and it is true in Romania, that LCCs provide an immediate and az LCC-k eh, fenntartható opciót jelentenek az utazásban, Romániában csökkentettük a széndiokszid kibocsátást a gépeink esetében, és utasokra lebontva is igaz ez. Repülőképen történő utazás Romániában 30 százalékkal jobb a kibocsátásokat illetően, mint az autóval történő utazás ugyanebből a szempontból. A repterekbe történő beruházások hosszú távú beruházások Romániában a vasutak jelenlegi helyzete, vasutósinak jelenlegi helyzete hosszú távú projektet előfelételez, nagyon fontos új infrastruktúrát, új utakat teremteni, és ennek jelentős hatása van a biodiversitásba is. Elképzelhető az, hogy az infrastruktúrális beruházások kapcsán bizonyos élőhelyeket zavarunk meg. Arra kérem a bizottságot, hogy egy kicsit holisztikusabban tekintse mindezeket a kérdéseket, a teljes ciklust nézze, és nem csak egy-egy részt. Azt gondoljuk, hogy a meg, megfizethető repülés erre a gazdasági növekedéshez, munkahelyeket teremt. And at Blue Air, basically, we make it happen every day. És a Blue Airben ezt minden nap megvalósítjuk. Nagyon fontosnak tartjuk az elemzéseket, 90%-os a kihasználtsága a repülőgépeinken, a járatainkon. Az üzemanyag fogyasztás optimalizációján is dolgozunk, illetve a teljes digit digitalizálás felé szeretünk, szeretnénk elmozdulni. Köszönöm szépen! És most pedig eh, Lévia Spéra asszony kap szót, 6 percben ön az utolsó előadó. La euh, Köszönöm elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek, és eh, az Idegenforgalmi Bizottságnak is köszönöm, hogy itt lehetünk. Majdnem 5 millió munkavállalót eh, képviselünk, E, és ezen belül 300 ezer a légiközlekedésben dolgozik. E, először is e, szeretném elmondani, <clears throat> hogy amit itt a kifizethető közlekedésről mondtunk, ahhoz azért tudni kell, hogy annak van egy költsége, ami akkor lesz fenntartható mindenféle szempontból, hogyha kifizetik az árát a felhasználók. Az alacsony költségű légitársaságok fejlődése természetesen a légi közlekedésre, e, illetve a földi kiszolgálásra és a régi légitársaságokra, más üzleti modellekre is befolyással van. A demokrácia, a mozgásszabadság e, is rendelkeznek e, értékkel, az ETF, az én társaságom nem ellenzi az alacsony költségvetésű légitársaságok működését, hogyha betartják a tisztességesség szabályait nincsen egységes low-cost modell, ami a munkavállalókat illeti. Európában 70-es eh, évek óta működnek ilyen légitársaságok, de azon kívül, hogy eh, alacsony áron próbálnak utasokat eh, számlítani, vannak olyanok, amelyek tisztességes munkáltatók, mások nem. Itt most a Tran bizottság is olyan légitársaságokat választottak, amelyek eh, nagyon eltérőek. Egyesek eh, tárgyalnak a szakszervezetekkel, mások eh, csak akkor tárgyalnak, hogyha kényszerítik őket, és megpróbálják a, megpróbálnak szabadulni a kötelezettségeiktől azokkal szemben, akik repültetik a gépeiket. Növekedett de csak a harc révén a kollektív szerződéssel lefedett eh, munkavállalók száma. Eh, egyes alacsony költségvetésű légitársaságok fenyegetőztek, eh, például meg akarták akadályozni az egyesülési szabadságot, illetve aláásni a kollektív szerződés. Ez a 19. századi hozzáállás az ipari viszonyokhoz jellemez egyes low-cost légitársaságokat. Eh, amikor megerősödnek a szakszervezetek, akkor megpróbálnak eh, eh, kivonulni, magánfoglalkoztatókká teszik a munkavállalóikat, vagy kirúgják őket, vagy vállalatokat alapítanak, amelyekre nem igazak az anyavállalat, nem érvényesek az anyavállalat szabályai amennyiben a jogszabályok megszületnek, akkor megpróbálják megkerülni például nézzük a német példát az üzemi tanácsokról, hogyha a bíróság elkaszálja a légitársaságokat, akkor kivonulnak, láttunk ilyen ügyet Dániában például, hogyha a bíróság kimondja, hogy a homebase szabályt kell alkalmazni, akkor önfoglalkoztatóvá teszik a munkavállalókat, visszaélnek a betegszabadság szabályokkal, eh, és gyakran elvárják, hogy betegen Eh, is teljesítsenek szolgálatot. Ráadásul ugye tudjuk, hogy eh, egy ilyen eh, munkahelyen gyakrabban lehetnek betegek, pont azért, mert zárt helyen vannak sok, emberek, sok ember együtt zárva. A gyakran betegekkel ellen, gyakran betegekkel szemben eljárást is indítanak aki pedig nem ad el elég árút a repülőn, azok ellen szintén fegyelmit indítanak akiknek pedig vitás ügye van a légitársasággal, a munkáltatójával, annak más országba kell pereskednie. Látjuk, hogy a nemek közti egyenlőséggel is probléma van, 22%-a a munkavállalóknak csak nő. Az elnök figyelmezteti a hozzászólót, hogy lassabban beszéljen, mert a tolmácsok nem győzik ezt a tempót, ami igaz is. A az alacsony költségvetésű légitársaságok nem foglalkoztatják az embereket közvetlenül, hanem eh, közvetített eh, munkavállalókkal oldják meg, eh, tehát ügynökségen keresztüli munkavállalókkal, ami innentől kezdve kiszolgáltatott munkavállalást jelent. Minél inkább kiszolgáltatott a munkahely, annál inkább a nők számára nem vonzó, hiszen nem lehet szülési vagy anyasági szabadságot kivenni amellett <clears throat> a, gyakran az vállalat lépéseinek igazi oka az, hogy elkerülje a szociális jogok teljesítését, e, és alapvetően szociális dömpinget követnek el azok, akik úgy gondolják, hogy az alacsony költségvetésű légitárságok arról szólnak, hogy demokratikussá tegyék a repülést. E, ezt sajnálatos módon egyes a olcsó légitársaságok semmibe veszik. Ráadásul nem szabad elfelejteni azt, hogy van egy globális ára a közlekedésnek, nem csak amit fizetnek az utasok. Látjuk, hogy támogatások hajtják fel ezt az üzletet rendkívül frusztráló szakszervezeti szempontból látni azt, hogy az EU mindent megtesz annak érdekében, hogy az utasjogokat védje, ami nagyon helyes, és ezeket kikényszerítse, másfelől viszont semmilyen erőfeszítés nem végez a munkavállalók jogainak biztosításáért. Lássuk csak, mi történt a Thomas Cookkal. Az utasokat segítették eh, és visszahozták, még a eh, légitársaság, a Thomas Cook légitársaság személyzetének saját költségen kellett gyakran hazautaznia, vagy könyörögni, egy valaki eh, vigye el. Ennek a bizottság tudatában van, ennek a problémának, rendkívül félénk kezdeményezések jönnek eh, európai szintről. Eh, mi úgy gondoljuk, hogy eh, az ágazat szociális teljesítményét jelentősen javítani kell, különösen a foglalkoztatási formákat kell megreformálni, olyan nincs, hogy önfoglalkoztatók dolgozzanak egy légitársaságnál, illetve az ügynökségi munkavállalást is felül kell vizsgálni. A bizottságot már próbáltuk ebbe az irányba nöszogatni. A szakértői munkacsoporton keresztül is ezt fogjuk tenni, amit hamarosan felállnak. Kérem, hogy fejezze be hamarosan, mondja az elnök, és be is fejeztem. Köszönöm. Köszönöm. Nos, akkor ezzel csináltunk egy teljes kört Érdekes dolgokat hallottunk. Azt mondják, hogy a repülés tisztább, mint más közlekedési módok, mondták itt az előbb. Erre azért figyeljünk oda, hogy, hogy itt azért szekértők ülnek önökkel szemben, nem lehet csak úgy össze-vissza beszélni ami éppen eszükbe jut, mert olyan dolgokat is hallottam, amik igen komoly kérdéseket vetnek fel. Kezdjük akkor a hozzászólókkal. Marinescu úr kap először szót három percre. Aki most még hozzá akar szólni, most utoljára jelentkezhet. Köszönöm, elnök asszony. Lehet, hogy mások mást gondolnak, mint ön, elnök asszony. bár nyilván mindent ellenőrizni kell. Friends, uh, thank you very much for your presentations, all of you. Uh, Köszönöm mindenkinek az itt elhangzottakat, eh, kedves barátaim. Most azért elmondhatom önöknek, hogy eh, leginkább a Green Deal-re fogunk koncentrálni, illetve az emissziókra, kibocsátásokra, és nagyon kemény kérdéseket fognak itt kapni a kollégáktól mert a légiközlekedés nyomás alatt áll, ebből a szempontból, és marad is. Én azt szeretném, hogyha elmagyaráznák a kollégáinknak, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy csökkentsék a fogyasztá, az emissziót, a kibocsátást, de most itt ne a repülőjegyek áráról beszéljünk, vagy az adókról, hanem a valódi megoldásokról, e, ugye itt közvetlen járatokról beszéltek, e, e, két város között, és így elkerülhetőek az átszállások, vagy beszélhetünk a motorokról, repülőgép motorokról, vagy jobb repülőgépekről emissziós szempontból. Tehát ezek a megoldások érdekelnének. nagyon nagyban hozzájárulnának ahhoz, hogyha valódi, hogy valódi vita alakuljon ki, mert a klímaváltozás elleni fellépés az egy nagyon komoly ügy. És éppen ezért nagyon komolyan kell megközelíteni. Nem csak célokat kell megfogalmazni, vagy azzal, hogy megszégyenítik a repülővel utazókat, Kérem, hogy amikor válaszolnak, akkor ezeket is vegyék figyelembe. Sok szerencsét önöknek. Merci, monsieur Marinescu. Monsieur Daniel. Köszönöm, Marinescu úr, Daniel úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a panelisták előadásait. Ez egy nagyon érdekes téma, mégpedig számos aspektus kapcsán én a szociális aspektusra és az utasok jogaira összfontosítanék. Mindennyien elmondták azt, hogy a fapados társaságok hozzájárultak a konnektivitás erősítéséhez, de számos tanulmány mutatja azt, hogy a fapados társaságok alkalmaznak leginkább nem megfelelő körülmények között munkavállalókat, illetve álmunka szerződéseket készítenek. Ez nagyon nehézé teszi a fedezeten dolgozók helyzetét, és az egységes európai repülési piacon is megnehezíti a szereplők helyzetét. A légitársaságok képviselői el tudnánk -e mondani azt, hogy miért vannak terjedőben ezek a gyakorlatok, és szükségük van, szükség van-e ezekre az önök véleménye szerint. Ryanairhez fordulnék, és meg szeretném kérdezni őket arról, hogy eh, ami a foglalkoztatási eh, feltételeket illetve eh, minden szempontból az adott ország jogszabályait kell érvényesíteni. Az Európai Parlament a szociális szempontból felelős repülést szeretne előmozdítani, a légitársaságok mit tesznek annak érdekében, hogy szociálisabb, eh, teljesebb munkát váljanak. Arról nem láttunk eh, túl sok szlájdot, hogy hogyan tervezik eh, a repülőgépen dolgozó munkatársak munkakörülményeit javítani. Köszönöm, Bozárdél szól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az iparág hat képviselőjének az érdekes beszámolójukért. Látható volt belőlük, hogy a fapados légitársaságok nagy kihívások előtt állnak. Nagyon sok tehát a kihívás, amivel szembe kell néznünk, és ez az oka annak, amiért mi azt kellett, hogy tapasztaljuk, hogy bizonyos fapados légitársaságoknak anyagi gondokkal kellett szembenézniük, ami aztán az egyesülésükhöz, eltűnésükhöz vezetett. 2010 óta több mint 120 légitársaság fejezte be a működését az IATA információi szerint Spanyolországban, és azt látjuk, hogy egyre nagyobb nyomás alatt vannak a légitársaságok, megpróbálják megtölteni az utas, az üléseket a repülőgépen, és azt láthatjuk, hogy az egy légi utasra eső nyereség 5,5 euró. Ez természetesen csak egy általános statisztika, de mégiscsak egy adat. Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy a mai napon eh, a Ryanair-re hivatkozzak, vagy azzal foglalkozzak. A légitársaságok közül, az európai légitársaságok közül a Ryanair az egyik, amelyiknek a legnagyobb eh, a költségvetése. Szeretném tudni, hogy hogyan hozzák itt Európában a döntéseket, hiszen az önök döntései kihatnak akár a tenerifei eh, közlekedésre is, van 900 ezer olyan turista, akit önök Tenerifére juttatnak el, hogyha lemondanak oda induló repülőjáratokat, akkor az nyilván egy probléma Tenerife számára. Szeretnék feltenni egy kérdést, és ezt már kibővítve, vagy irányozva többi résztvevőre is, milyen intézkedéseket kellene az önök véleménye szerint tenni abban a szektorban, amit önök képviselnek, annak érdekében, hogy az Európai Unió intézményei számára lehetővé tegyék, hogy jól elemezzék az ott kialakult helyzetet, és előre tudják jelezni a problémákat. Én a liberálisokat képviselem itt a szakbizottságban, ami eh, ami a közigazgatásnak a kompetenciáit illeti, szeretnénk önökkel együttműködni. Jó lenne, hogyha ez a két terület együtt tudna működni, és nem kerülne sor olyan rossz tapasztalatokra, amivel a múltban találkoztunk. Madame de Parné, la parole est à vous. De Parné asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen azt a lehetőséget, hogy a közlekedés ezen szegmenséről beszélhetünk. Biodiversitás szakértője vagyok, és nagyon meglepett az, hogy a fogadós légitársaságok hozzájárulnak a biodiversitás megőrzéséhez. Ha megnézzük azt, hogy az infrastruktúrális beruházások hogyan teszik tönkre az ott élő élővilágokat. Azt gondolom, hogy nem lehet itt két mércével mérni, és nagyon fontos, hogy ezt az argumentum, ezt az érvet is figyelembe vegyék. Biztos vagyok abban, hogy Ezeken a területeken a légitársaságok hozzájárultak a nyitottság erősítéséhez, de jelenleg igazságtalan, igazságtalanság van, ami a különböző adózást illetve különböző közlekedési formákat illetően az igazságtalan. Mi zöldek kértünk egy tanulmányt, ez Hollandiában készült, A versenyképességet torzítják ezek a légitársaságok, hiszen nagyon alacsony áron kínálják a jegyeiket, nagyon fontos ezt elkerülni, és egy új víziót kell kialakítani a közlekedéssel kapcsolatban. Nagyon fontos az infrastruktúrába beruházni, Európa bizonyos részein, de zöldekként az Európai Parlamentben meg vagyunk győződve arról, hogy ez nem a jó út, és azt gondolom, hogy sokkal több más lehetőség is van arra, például a buszokkal, a vasúton, az új technológiákkal, hogy összekapcsoljuk az európaiakat. Ennek nem egyetlen lehetősége a légi közlekedés erősítése. Hát azt gondolom, hogy ön egy kicsit, önök egy kicsit túloztak, amikor azt mondták, hogy környezetvédelmi szempontokat érvényesítenek. Köszönöm szépen, de Párnyi asszony. Hajder úr, nincs kérdése. Our part, uh, Madame Kontóra asszony, Dali asszony fog szólni majd a mi frakción képviseletében. Dali asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem szeretnék senkit sem megsérteni, de nincs egyensúly ebben a panelben. A szociális környezetvédelmi költségeket is meg kell néznünk, illetve e, kihatásokat, illetve hogy az európai adófizetők pénzéből mennyi támogatást kaptak ezek a e, társaságok. Gondolok azt mondják, hogy a e, demokráciát békét erősítik, a családokat hozzák egymáshoz közelebb, illetve csökkentik a környezet szennyezést. Hát itt mm, igazán túloztak. Hogyha mindenki hasonlóan járna, mint a Ryanair, akkor egy zöldebb világban élnénk, és a hatékonytalan uh, légitársaságokat lehet bírálni. Elfogadják-e azt, hogy a repülés a közlekedésnek legalul adóz, legkevésbé adóztatott része? Ryanair sokkal kevesebb környezetvédelmi adót fizet azért, mert sokkal többet bocsátanak ki káros anyagokból, és belekerültek a tíz legnagyobb anyag kibocsátó körébe, ezek között korábban csak szénerőművek szerepeltek. Tehát amikor másokat, másokkal vették össze magukat, akkor fontos, hogy mihez hasonlítunk csak azért, mert önök több utas szállítanak, nem igaz az, hogy az utas eső kibocsátás alacsonyabb. Ahogy a zöld képviselőnő elmondta, az az, hogy nagyon sok állami támogatást kapnak, más alternatív közlekedési módozatok kárára Portugália nem jó példa, Írországhoz hasonlóan én, én itt érkezem, az állam uh, Írországban és Portugáliában is uh, figyelmen kívül hagyott más utazási formákat. Ezekben a térségekben nem dolgozták ki megfelelően az alternatív közlekedés módozatait, tehát azt gondolom, hogy Portugália nem jó példa mindenre. Ami a támogatások szintjét illeti, a regionális uh, repterek területén. Itt a költségeket csökkentették akár nullára, azért, mert ezeken a lokál, ezekben a lokális térségekben önöknek igen nagy a tárgyaló ereje, és nem tudom, hogy a bizottság mit tesz ezen a területen. Az utolsó terület pedig a munkavállalók jogai. Nem kell lenni ahhoz, hogy lássuk, hogy az a típusú munkahely, amelyet be lehet tölteni, úgymond illeg, az illegálissal határos. És egy kis mesét hallottunk arról, hogy mennyire fantasztikusak a dolgok ebből a szempontból. De nézzük csak meg a ryanair egy kicsit és olyan a Ryanair is megnézni ezeket a szempontokat, nem csak a munkahelyek jogairól van szó, a munkafeltételeiről, a és biztonságáról, és hogyha a kapitányok és a crew fáradt, akkor az utasok biztonságát is veszélyeztetik ezzel. Egy tipikus munkavállalási szerződés hogyan néz ki önök, önöknél, erről többet szeretnék hallani, illetve elhangzott az, hogy elismerik a szakszervezeteket, a tárgyalók szakszervezeteket, de tudjuk az, hogy a Ryanair nem hajlandó elismerni az új lengyel szakszervezetet, és a kapitányok a crew nagy részét arra kényszerítik, hogy szerződéssel dolgozzanak illetve azért, mert aki szerződéses jogviszonyban van a, a társasággal, nem csatlakozhat a szakszervezethez. Tehát ez igen álszent dolog. a Kanári-szigeteken, Bécsben, Prágában tartózkodó Kró esetében is hasonló visszaesetek fordultak elő, és én szeretnék többet megtudni ezekről a kérdésekről. Köszönöm. Köszönöm. Mindenki akkor most két percet kaphat arra, hogy válaszoljon erre az első kör kérdésre, és aztán jön még egy második kör. Tehát akkor kezdjük Krasza úrral elég sok kérdést kapott. Szociális és környezetvédelmi kérdéseket is két percet kap. Uh, thank you, Mr. Chairman, and to all. Köszönöm elnök asszony és minden képviselőnek. E, e, nem tudom, hogy két perc alatt hogy tudnék válaszolni erre a sok felvetésre. Nyilván igyekszem majd először is, e, talán azért, mert nem csak a Ryanairnek a prioritása, hanem a többi légitársaságnak is rákérdeztek a repülés biztonságra, illetve arra, hogy a fapados modell veszélyezteti-e a biztonságot, ezt szeretném visszautasítani azonnal. Nézzük meg a tényeket, és hogyha megnézik az, az olcsó légitársaságok biztonsági statisztikáit, akkor látják, hogy nincs itt semmi probléma. Beszéltek arról, hogy atipikus szerződéseket adnak, konkrétan a lengyel példa hangzott el, ez valószínűleg egy önvállalkoztató vagy egyéni vállalkozói modell. Egyébként ezt nem csak a fapadosok használják. Európában az elmúlt 34 évben, a Lengyelországban pedig különösen a LOT légitársaság is alkalmaz vállalkozókat, önfoglalkoztatókat, tehát ebben az értelemben ott ez nem atipikus modell. Felkér, megkérdezték azt is, hogy ezek elterjednek-e ezek a modellek. Nem, éppen ellenkezőleg két évvel ezelőtt, ugye két évvel ezelőtt még nem ismertük el a szakszervezeteket, most elismerjük, 60%-a a pilótáinknak közvetlenül alkalmazott, és ezt az arányt folyamatosan növeljük, tehát én nem látok okot arra, hogy ezek a gyakorlatok terjednének a, a, a nél Volt egy kérdés Tenerifével kapcsolatban, ez egy konkrét kereskedelmi kérdés. Tenerife immár nem bázis, hanem csak célpont lesz. Ez pusztán annyit jelent, hogy a légitársaság nem ott fogja tartani a járatokat, de a járatszám nem, bocsánat, a repülőgépeket, de a járatszám nem fog csökkenni. Köszönöm. Ön azt mondja, hogy 60%-a a pilótáknak az önök alkalmazásában áll. Tehát 40% hogyan van foglalkoztatva? Mi a státusza a 40%-nak? 600, 60% tehát foglalkoztatott, munkavállaló, a másik 40% az mi, milyen státuszban van? E, ők ügynökségi kikölcsönzött személyzet? a mixture of agency workers. Igen, ügynökségi és vállalkozói pilótákról van szó, de a 60% folyamatosan növekszik. D'accord, je voulais juste avoir la précision. Csak a pontosság kedvéért, eh, tehát 60 eh, százalék az eh, a munkavállaló, 40 százalék pedig egyéb. Frank Bauer úr következik. Önnek is két perce van arra, hogy válaszoljon az összes kérdésre. Köszönöm azt kérték, hogy legyek őszinte, és szerintem is ez segít abban, hogy megtaláljuk a megoldást. Akkor kezdjük a gazdasági kérdéssel. Mi vagyunk az egyetlen olyan olyan modell, amely az összes költséget a reptéren fedezzük. Eh, tehát eh, a légitársaságok minden költséget kifizetnek. Ez a vonatoknál, illetve egyéb módnál nincs. Tehát ebben az értelemben nem eh, támogatják a légitársaságokat az adófizetők. 173 milliót fizetünk adóban az ETS-en keresztül, tehát ez a széndiokszid bizonylatok, plusz a német repülési adót is fizetjük, ebbe se látok támogatást. 5,65 euró a rövidtávú utasonkénti, utasonkénti adó Németországban. Ezt megemelik, ami azt jelenti, hogy 250 milliót el fogja érni a Németországban fizetett adónk. Ez négy vagy öt olyan repülőt jelent, amit nem tudunk megvenni, mert helyette adót fizetünk. Én nem látok itt se támogatást. Ami a szociális dolgokat illeti, mi közvetlenül mindenkit foglalkoztatunk, ott vannak a foglalkoztatottak, ahol a repülőgépek, nem akarjuk hotelban tartani őket, nem akarjuk a családjuktól elszakítani, eh, tehát Palma de Mallorcán van egy, eh, eh, vannak helyi munkavállalóink, mert ott öt gépet tartunk. Köszönöm. Köszönöm én is tehát hogy jól értsem, csak visszakérdezek. Ön azt mondta, hogy Németországban lesz egy jelentős adóemelés, ugye? Ezt mondta. Tehát 2009-ig, eh, 2009-től a, mostanáig nem volt adó, ellenben most fizetnek már adót. Nem volt teljesen világos. Ah, ça a augmenté durant la période, donc ça veut dire qu'il y avait une, une fiscalité moindre. Tehát növekedett, a, növekedett az adó, ugye? Tehát korábban alacsonyabb adó volt, most pedig növekedett. Igen, valóban a német repülési adót 2012-ben vezették be, és ezt most neve, növelni fogják április 1-én 13 euró 3 centre per utas a rövid járatokon. Voilà, je, je comprends mieux. Most akkor jobban értem, jó. Ön, önél szó, uram, ön is kapott kérdéseket. Igen, köszönöm. Én is szeretnék néhány dolgot tisztázni, amelyek az infrastruktúrával kapcsolatosak. Funding solutions from those who are at the source of these impacts, namely the aeroplanes, avoiding change, change and jeopardising the economic model of this type of transport. There must be a clear separation. Teljesen egyértelműen el kell különíteni azt, hogy mi az utazás költsége, illetve a környezetre gyakorolt hatás offsetjét ezt el kell különíteni, mert különben rossz lesz az árazás. Bring these two components to... Ha ezt összehozzuk megkülönböztetés nélkül, akkor a jegy ára nem tükrözi a környezeti kompenzációt, Ami pedig az infrastruktúrát illeti, az infrastruktúra kezelését, azzal is lehet ösztönözni azt, hogy modern gépeket használjanak, kisebb kibocsátású gépeket, tehát bizonyos ösztönzőket lehet létrehozni, amelyekkel modern gépeket vonzunk ami egy jobb környezeti megoldás. A Dali asszony kérdésére válaszolva, először is szeretném megköszönni a kérdését, de két dolgot tisztáznék. Először is eh, Portugália egy eh, elég periférikus ország. Ah, she don't speak I don't know, if I, I, can, I can speak. Franciául beszéltem az előbb, franciául vették fel a kérdést, franciául akartam válaszolni, de válaszolhatok angolul is. Thank you very much for your question, but um, you, forgot uh, to... Köszönöm e, ezt a kérdést. A saját a, a Portugáliára vonatkozóan, ugye ez egy perifériás ország, gyakorlatilag a legnyugatibb ország Európában, és a mi országunkban két fontos Atlanti-óceáni régió van, az Azori-szigetek, illetve Madeira. Oda azért nem lehet eljutni más módon, hogyha ezt megtennénk, akkor nagyon súlyosan csökkenne a versenyképességünk. <clears throat> Mert ha valaki Közép-Európába él, akkor egy óra alatt eltér, elér bárhova. Portugáliából előbb a Spanyolországon kell átmenni, eh, és a Pireneusokon, és utána érünk el Európa központi zónájába. Az egyetlen demokratikus módja a versenyképesség létrehozásának az az, hogy ugyanazokat a körülményeket biztosítjuk a portugálok számára, ez pedig a repülőgép. És a fapados légitársaságok ezt teszik lehetővé, és éppen ezért demokratizálják a hozzáférést, illetve a, közelki, a közlekedést a, a középosztály, illetve az alsó középosztály számára. A szigetlakók pedig az Azori szigetekről, illetve Madeiráról máshogy nem is lehet Európába eljutni. E, minden más megoldás nem lenne demokratikus. nem lehet így vitát, nem lehet így vitát gerjeszteni, képviselő asszony, többen beszélnek egy... It's Madame, Madame Dali, si vous voulez faire un tac au tac. Je vous réinscris si vous voulez. Mais sinon... Ha ilyen pingpong módon akar kérdezni, akkor jelentkezzen, vagy reagálni akarna a válaszra, akkor jelentkezzen újra. Nem lehet így pingpongozni. Petrescu asszony, Önél a szó három percre. Foglalkoztatásról fogok beszélni, illetve arról, hogy mit teszünk és egy kicsit beszélek a környezeti hatásról, ami a foglalkoztatást beszél, e, illeti. E, az összes munkavállalónk ténylegesen munkavállalónk, és e, ott vesszük fel őket, ahol dolgozni kell, és betartjuk az összes munkajogi szabályt. Vannak szakszervezetek, és együttműködünk a szakszervezetekkel és tiszteletben tartjuk a szakszervezeti jogokat. Mr. Marinescu Marinescu úr megkérdezte, hogy mit teszünk mégis. Nos, az elmúlt időszakban csökkentettük a kibocsátásunkat jelentősen. Egy egy adattal szemléltetem ezt, 13 millió eurót fizettünk emisszióra idő, idén több mint, kevesebb mint 10 milliót fogunk fizetni emisszióra. Ennek az az oka, hogy megújítjuk a repülőgép flottánkat, alapvetően kivontuk a régi generációs gépeket, és új gépeket használunk, amelyek eh, gyakorlatilag kevesebb üzemanyaggal működnek. E, aztán 10-15%-kal nőtt az üzemanyag hatékonyság, ugye ennek következtében. Miközben 30%-kal növeltük a szállított utasok számát, ami egy elég jelentős csökkenést jelent. Én úgy gondolom, hogy a low-cost modell lehetővé teszi azt, hogy utazzunk, és utazási lehetőséget adjunk az utasoknak sokkal kevesebb kibocsátással. Ez pedig fontos. To the third point. És ezzel elérkeztünk a harmadik ponthoz. A mi üzleti modellünk annak érdekében, hogy az működőképes legyen és nyereséges, eh, nagy feltöltöttséget kell biztosítanunk, ami azt jelenti, hogy legalább 90%-át a helyeknek eladjuk. Ez egy nagyon jó gyakorlat és környezetvédelmi szempontból is jobb. Én nem azt mondom, hogy a légiközlekedés zöld, ilyet nem mondok, de egyes régiókban alacsonyabb kibocsátás egy utasra eh, leszámítva, mint 500 kilométert menni autóval. Eh, és kevesebbet, mint hogyha egy agglomerációban maradnak e, az emberek, és ott e, közlekednek helyben. E, ezt kiszámoltuk. Ráadásul gyorsabb, olcsóbb, meg kifizethetőbb és kevésbé szennyez. Támogatni akarjuk a buszközlekedést és a, és a vonatközlekedés, sőt már megszerveztük a buszközlekedést a repülőterekhez, azért, hogy az utasoknak könnyebb legyen eljutni a repülőtérhez. Tehát az intermodalitásban hiszünk, de ez időbe kerül. Addig is nézzük meg a számokat, és úgy gondoljuk, hogy jelenleg el kell ismernünk azt a tényt, hogy egyes régiókban kevésbé pusztító ez a közlekedési mód, mint más közlekedési módok, addig, amíg az infrastruktúra el nem készül, mert az infrastruktúra rendkívül energia felhasználó. Köszönöm. Madame Livia. Livia Szfera asszony, eh, három percet tudok adni. Először is nagyra értékelem azt, hogy a közlekedési szakbizottság ilyen sok tagja foglalkozik a szociális kérdésekkel, amelyek nagyon fontosak a bizonyos fapados társasoknál dolgozó munkahelyek részére. A panel nem kiegyensúlyozott, éppen ezért nagyon nehéz érveket felsorokoztatni olyanokkal szemben, akik meseszerűen mutatják be a helyzetet, ez nem e, igaz, azonban a mi tagjainknak mind nap fordulnak hozzánk, kérdésekre szeretnénk válaszkatni, illetve megoldásokat. Vannak ilyen megoldások, EU szintű megoldásokat szeretnénk. Szeretnénk az adventi szerződéssel dolgozók arányát csökkenteni, ez megoldható, másrészt pedig nagyon fontos definiálni a különböző feladatköröket, illetve a um, repülési ágazatban ezeket a kérdéseket külön tisztázni kell, illetve mi történik akkor, hogyha baleset fordul elő, olyan esetben, hogyha baleset ér egy olyan munkavállalót, aki önálló munkavállaló, ami a környezeti, a környezeti fenntarthatóságot illeti. Mi úgy érezzük, hogy a szociális és környezeti fenntarthatóság kéz a kézben járnak. Ők ugyanazon érmek két eh, felét képviselik. Nagyon fontos ezzel a kezdeményezéssel foglalkozni. A közlekedésnek nagy hatása van az éghajlati változásokra, nagyon fontos megfelelő általános biztosítása a munkavállalók számára, és természetesen szívesen leülünk az összes érintettel, a politikák kialakítóival, tárgyalni mindenkivel, ami a fapados légitársaságokat illeti, anélkül, hogy kiterjedjünk arra, hogy ők mennyire szennyeznek, vagy sem. Nagyon fontos, hogy a szakszervezetek szerepét itt még egyszer kiemeljük, és a szinergiahatások kialakítása más közlekedési ágazatokkal nagyon nehéz, az intermodalitás kevésbé lehetséges, hiszen ezek a légitársaságok igen izolált módon tudnak fellépni, összevetve a közlekedési ágazat többi szegmensével. Köszönöm szépen, köszönjük szépen az első válaszkört. Most megnyitom a második kört a kérdésekhez. Gizeke úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Én ellenzem a tilalmakat, így hát alapvetően ellenzem a repülés tilalmát is. Nagyon sok pozitív dolog elhangzott, így például a konnektivitást, amit biztosítanak a fapados légitársaságok Európába. Összenő Európa, az emberek egymásra találnak, ezt el kell mondanunk. Nem szabad itt eh, folyamatosan csak szidalmaznunk egymást, hanem keressük a közös megoldásokat. Az egyik megoldás az például az egységes európai égbolt továbbfejlesztése, ez segít csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. Én a meghallgatásokon, a konferenciákon ezt sokszor hallottam, már szeretném, hogyha az új bizottságnak a gyakorlatában eh, a horvát és a második év, évnek a második felében a német elnökség alatt eredmények is születnének, ez akkor konkrét előnyökkel járna mindannyiunk számára. Egy konkrét probléma, amiről szeretnék beszélni. Bauer úr azt mondta, hogy szeretnénk az e üzemanyagok számára egy hatalmas e, e, gyárat építeni, ez egy jó dolog. E, Európa nem fogja megépíteni ezt a gyárat, de talán elgondolkozhatunk azon, hogy bizonyos kvótákat vezetünk be a fenntartható légiközlekedésbeli üzemanyagok számára. A kérdésem Bauer úrhoz az lenne, hogy ezeknek a fenntartható üzemanyagoknak az elterjedését eh, valami fajta ilyen kvóta bevezetése támogatná-e? Köszönöm szépen, Gizekká úr. García Menos asszony. Gracias a todos los ponentes también. Köszönöm szépen minden hozzászólónak az előadását. Szeretnék még egyszer a szociális szempontokra visszatérni a két perces válaszadási idő nagyon rövid. Krasza úr által elmondottakra szeretnék újra visszatérni. Néhány néhány képviselő írásbeli megkeresést küldött, ugyanis nagyon sok olyan kelet-európai ország van, ahol telephelyeket alapítanak, és ahol vállalkozóként foglalkoztatják a pilótákat. Voltak Tyson akkori biztossal, egykori biztossal ezzel kapcsolatos megbeszélések is, és az mutatkozott meg, hogy jelenleg bárhol is dolgoznak a pilóták, lengyel szerződést kínálnak nekik, ami nem felel meg annak, amit ön itt állított az előzőekben. Nem szabad persze, hogy csak a fizetések mértékével foglalkozunk, más szempontok is vannak. Az Európai Bíróságnak van egy olyan ítélete, ahol az ilyesfajta gyakorlatokat a szerződés ellenesnek, az alapszerződésekbe ütközőnek minősítettek. A kérdésem az lenne, hogy az ön vállalata valóban betartja el vonatkozó európai jogszabályokat, így például a 400 per 2017-es eh, rendeletet. Az is elhangzott, hogy eh, tiszteletben tartják a szakszervezetek működését, és egy párbeszéd folyik velük. Eh, a kérdésem az lenne, hogy a munkavállalók ténylegesen teljes körűen igénybe tudják venni, vagy élni tudnak a munkavállaló jog, jogaikkal, ugyanis ezen a téren is látunk bizonyos visszásságokat. Kérem, hogy erről is mondjon többet. Monsieur Riquet, Dominique. Dominique Riquet. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a hozzászólók válaszait, ami a fogadós társaságok árkialakítását illeti. Miért születtek ezek eh, meg? megpróbálták optimizálni a flottáikat, adminisztratív költségeiket, megpróbálták megtölteni a gépeiket. Sok szó hangzott el a szociális aspektusokról, és a pénzügyi, infrastruktúra és szociális költségeiket igyekeztek csökkenteni, így született meg, így született meg a fapadósegítársaságok rendszere, amely egy igen veszélyes rendszer. Nézzük meg az árakat. Hogyha közelről megvizsgáljuk azt a rendszert, amelyben önök az árakat kialakítják, Egyre jobban látjuk azt, hogy a szolgáltatások árai növekednek, tehát most már lassan azért is fizetni kell, hogy WC-re mehessen valaki egy fapados járaton. Nyilván az italért, ételért fizetni kell, nagyon sok szolgáltatás fizetős, ezeken a gépeken, tehát a közlekedés és a szolgáltatások között milyen az egyensúly, ami az ástruktúrát illeti, hogyan magyarázzák meg ugyanazért az utazásért az óriási különbségeket az árakban. Ha megnézzük a szolgáltatásokat, a közlekedés költségeit, akkor önöktől azt hallottuk, hogy veszteségesek. Hallottunk arról, hogy tele vannak a járataik, a román hölgytől például. Tehát gyakran ellentmondásos módszerekkel csökkentik a szociális és egyéb költségeiket, a szolgáltatások felé mozdulnak el, ezek árát növelik és bővítik. Hát jobb lenne egy átláthatóbb képet kialakítani az árakról. Igazán nem tudjuk meg sohasem, hogyha online módon foglalunk, hogy mennyit fogunk tulajdonképpen fizetni én ugyanolyan gép esetében, ugyanolyan útra, ugyanarra a napra óriási különbségeket találtam. Ez nem elfogadható, tehát nem lehet ennyire széles skálán mozgatni az árakat. Második kérdés, hogyan magyarázzák meg a, légitá, a fapados társaságok megbukását a tengeren túli utakra. Jó lenne ennek okait is feltárni. És az utolsó kérdés az önök elkezelése, nézete egy bizonyos gyakorlatról. Ami a túlfoglalásokat illeti, ez önöknél nem létezik ugyan, de mégis érdekel a véleményük. A túlfoglalás, mint módszere kapcsolatban kirakott véleményük. Köszönöm, Movett asszony. Thank you. Um... Köszönöm szépen kollégáimhoz uh, hasonlóan, Deli, uh, Depörni asszonyhoz hasonlóan um, Elképesztő az, hogy egy olyan ülésünk van, amikor négy lobbistát kell meghallgassunk az ipar képviseletében, és az egyetlen eltérő vélemény, amely megszólalhat itt a munkavállalók képviseletében, hát ez óriási, de senki nem képviseli a földgolyót, a bolygót, eh, amelyet éghajlati igazságtalanság sújt az olcsó utak miatt, repülőjegyárak miatt. Elfogadható mindez, miközben az éghajlati változás zajlik. Elhangzott az, Ami a támogatásokat, az állami támogatásokat illeti, úgy tűnik, hogy nem tehettünk fel egy bizonyos kérdést, ami a bioüzemanyagokat illeti. Elhangzott egy javaslat, mi szerint a bioüzemanyagok egy jövőbe mutató utat képviselhetnek. Következő a kérdésem ezzel kapcsolatban. Jelenleg mennyi bioüzemanyagot használnak, mi az eredete ennek, honnan származik ez a bioüzemanyag. és hatékonysági megtakarításból származó üzemanyag arányát mennyiben veszi át az a tény, hogy a, a járatok száma növekszik, tehát az üzemanyagfogyasztás csökken, nem növekszik, akkor há- mekkora a hatékonysági arány, hiszen azzal töltik ezt fel, úgymond egyensúlyozzák, hogy egyre több járatot indítanak. És ezen a kontinensen, vagy más kontinensen a földterületek mekkora százalékos arányát használják arra, hogy biozemanyagot állítsanak elő, annak érdekében, hogy egyre nagyobb mértékben növekedhessen az indított járatok száma. mert a biozemanyagok kompetitív költségeinél ezek hogyan tudnak kompetitívek maradni ugyanúgy, ahogy a jelenlegi üzemanyag jelenleg, hogy ez tulajdonképpen olcsóbb, hogyha kiszámítjuk ennek szénlenyomati költségeit. Go, après. Monsieur Ferreira, la parole est à vous pour deux minutes. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar eh, o pai. Köszönöm szépen. Szeretnék először is köszönetet mondani önöknek, hogy megjelentek, és szeretnék különösen köszönni köszönetet mondani és gratulálni a szakszervezetek képviselőjének, aki 6 perc alatt összetudta mindazt foglalni, és választ tudott mindarra adni, amire másoknak sokkal több időre lett volna szükségük. Most pedig háttérnék arra, amiért idejöttünk, én többet vártam volna ettől a meghallgatástól, semmint hogy az reklámot, olcsó reklám lehetőséget biztosít a fapados légitársaságoknak, hiszen ami itt kockán forog, az a jövőnk. A kérdés tehát az, hogy érdemes-e ilyen meghallgatásokat a jövőben szervezni, az nem biztosítja a kritikus megközelítésmód lehetőségét. Jó lenne, hogyha az ilyesfajta rendezvényeket a jövőben elkerülnénk, hiszen ez semmiféle többletértéket nem jelent a jogalkotó számára. Úgy gondolom, hogy a fapados légitársaságok üzleti modellje így vagy úgy azért mindannyiunk számára ismert, és ismerjük azokat a nagy profitokat is, amit megtermelnek ezzel a tevékenységgel, de látjuk, hogy vannak itt költségek is, olyan költségek, amiket nem internalizálnak, szociális költségek, környezetvédelmi költségek, üzemeltetési költségek, és ezzel kapcsolatban elhangzott, készültek már tanulmányok, jó lenne hallani, hogy eh, az állami támogatások eh, milyen mértékben támogatják ezt a tevékenységet például Portugália esetében. Ön is tudja, hogy a közpénzek rendkívül generózus módon folynak a fapados légitársaságokhoz, a legkülönbözőbb utakon, módokon, legkülönbözőbb csatornákon, ilyen és olyan e, szolgáltatási kedvezményeket kapnak. Rövid idővel ezelőtt volt egy konkrét eset is, ahol két repülőtársaság versenyben állt egymással, és nyomást gyakorolt egymásra a versenyen keresztül, de voltak a vállalkozásoknak feltőkésítettségi problémái, Így tehát ezeket a fapados légitársaságokat az alultőkésítettség mellett tulajdonképpen az állami szubvenciók tartják csak életben. Ez nem más, mint szintiszta verseny, torzítás. Aztán, amit a Ryanair képviselője mondott, ez nem Lengyelországra korlátozódó probléma, Portugáliát is említhetnénk ugyanezen a ponton. Megfélemlítő intézkedéseket alkalmaznak, hogy a sztrájkot elkerüljék, és ezáltal csorbuljon a légi üzem. Büntetőintézkedések, megfélemlítő intézkedések teljes tárházát alkalmazzák. Úgyhogy, amit itt el, úgyhogy ezekkel kapcsolatos információk alig jutnak el a közvéleményhez. Úgyhogy fontos lenne, hogyha a következő alkalommal máshogy terveznénk a meghallgatást. Köszönöm, Ferreira úr, mindenki felébredt, gondolom, csak az ön kérdésének hangerejétől is. De a kérdés fontos volt, a rákérdezett arra, hogy miért ezeket a cégeket hívtuk meg, és miért nem másokat. Alapvetően a koordinátorok ebben állapodtak meg, és a fenntartható fejlődésről szólt a korábbi meg, meghallgatásunk, ahol az derült ki, hogy a lókosztok kiürítik a város, egyes városokat, és ez ezeknek a nem fenntartható városoknak az egyik problémája, és ez nem fenntartható ezért is akartunk mi egy lokoszt meghallgatást tartani. Mert egyes városoknál egyre nagyobb problémát okoznak ezek a fapados légitársaságok. És ez különösen a holnap turizmusára eh, lesz eh, nagy hatással. Eh, ráadásul nem akartuk azt mondani, hogy van egy Eh, low cost, és akkor a többieket hanyagoljuk. Eh, mi nyitottak vagyunk, eh, ezért alakultak így a dolgok, ahogy. Flegúr, önél szó. A presjednice. Pa prije svega želim čestitati low cost... Köszönöm. Szeretnék gratulálni a fapados légitársaságnak mindazért, amit tettek az múltban. Először is megtanított hagytak bennünket másként utazni, mert előmozdították a helyi gazdaságot. Én Isztriából jöttem, amely a leginkább turista régió Olaszországban, és én tudom, bocsánat, Horvátországban, és én tudom, hogy mennyi jót hoztak a low társaságok. Eh, az problémás, hogy eh, csak csúcs szezonban repülnek, máskor nem. Ugye ezért is van szó itt most eh, a támogatásokról is. Én konkrét számokat szeretnék kapni a repülőkre, illetve a személyzetre vonatkozóan. Milyennek a biztonsági viszonyai ezeknek a fapadosoknak a hagyományos légitársaságokhoz képest, amennyiben átállunk bioüzemanyagra, akkor az milyen hatással lesz a repülőárakra, növekszenek-e? Köszönöm. A téma era Köszönöm szépen, elnök asszony. A fapados légitársaságok jövője itt a kérdés, foglalkozzunk ezzel a kérdéssel is. Én már a kezdetektől fogva azt mondtam, hogy úgy gondolom, hogy szükség van a fapados légitársaságokra, hagyjuk meg nekik is a, azt a piaci részt, eh, ami megilleti őket. Vannak polgárok, akik nem tudnak tízszeres repülőjegyárakat megfizetni. A másik dolog persze eh, a foglalkoztatási körülmények. Azok ugyanolyan jóknak kell lenniük, mint a hagyományos légitársaságoknál. Itt ugye a munkavállaló jogokkal kapcsolatban is hangoztak el eh, kérdések, ezekkel egyet lehet érteni, de hát eh, a nagy eh, hagyományos légitársaságoknál is tiszteletben kell tartani a munkavállaló jogokat, nem csak a fapados légitársaságoknál. Ami a környezet védelmet illeti, mi a helyes megoldás? Járatonként, repülésenként, vagy utasonként vessünk ki díjat a légitársaságokra? Teljesen világos, hogy nagyon fontos egy-egy járatnak a kihasználtsága ebben a kérdésben. Önöknek van egy mikrofonjuk, mikrofonban beszélnek. Mindenki nagyon mindenkinek nagyon, nagyon szenvedélyesen szól hozzá, de én sajnálom a, a tolmácsokat, féltem a fülüket, nagyon hangosan kiabál a mikrofonba, sajnos most ketten beszélnek egyszerre. Continue. Nos, mások is hasonlók van, szenvedélyesen szóltak, de megpróbálok itt most a lényegre koncentrálni, tehát szóltak itt a munkavállaló jogokról, és ezzel kapcsolatban elhangzott hogy azokat valamennyi vállalkozásnak tiszteletben kell tartani. Mi mindannyian sokan repülünk, teljesen mindegy, hogy melyik légitársasággal, újra és újra problémákkal szembesülünk, késéssel például. Én a légitársaságok képviselőitől azt szeretném tudni, hogy vezetnek-e statisztikát a késésekről is, a késések idejéről is, és ezzel kapcsolatban van-e valami fajta összehasonlításuk? egyszer a pilóták kezdtek sztrájkba, ezért törölték a járatokat, máskor mások volt, de a lényeg, hogy a fapados légitársaságoknak kell, hogy legyen jövője, de ugyanazokat a szabályokat kell betartaniuk, mint másoknak, és meg kell, hogy nézzük, hogy hogyan tudjuk a légszennyezést csökkenteni. Merci beaucoup, Madame Grappini. Köszönöm, Grappini asszony. Etienne úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni Petrescu asszonynak azt, hogy történelmi kontextusába helyezte a, az alacsony költségű légitársaságokat, hiszen itt alapvetően egy demokratizálásáról van szó a az utazásnak, és ezzel Európa, illetve Európa ifjúsága eh, jobban megismerheti egymást, megérthetik azt, hogy miről szól Európa, tehát ez a fiatalok számára én azt gondolom, hogy egy nagyon eh, fontos dolog. Akik ezt tagadják, azok eh, nagyon torz nyugat-európai álláspontot képviselnek amit én a lókosztoktól várok, az az, hogy ne a szociális dömpinget kövessék, útját kövessék, hanem tartsák be a szociális szabályokat. Azért hasznos ez a ma délután, mert hallottunk arról, hogy többféle modellje van a fapados légitársaságoknak. Éppen ezért itt azt is ki kell fejezni itt, hogy különböző szerződés típusokat használnak, ügynöki munkáltatást a különböző légitársaságok, főleg, hogyha időszakos igényt akarnak kielégíteni. A szakszervezetek azonban azt mondják, hogy ezeket ezekkel visszaélnek, hiszen nem csak időszakos feladatra alkalmaznak ilyen időszakos szerződésekkel munkavállalókat. Én ezért fordulok most a fapadosok képviselőihez, különös tekintettel itt a magánvállalkozó pilótákra, akik magukat egyéni vállalkozónak nyilvánították, és akiknek 75%-a egyébként fapadosnál dolgozik, önök, mint légitársaság, mondjuk legyen a Ryanair, Eh, hogyha ezeket közvetlenül foglalkoztatnák, eh, akkor az mennyivel növelné meg a költséget, ami pedig a Eurowings-et illeti, <clears throat> hogyha önök ugyanezt az üzleti modellt alkalmaznák, tehát nem mindenkit eh, közvetlenül alkalmaznának, akkor mennyivel tudnának olcsóbb jegyeket adni? Csak hogy tudjuk mégis, hogy mi, mi, miről van itt szó. Tehát az árképzésnek, vagy az árnak mekkora része az, amit kiad ez a fajta <clears throat> esetleg nem teljesen szabályos szerződési háttér. Köszönöm. Ötjen úr következik. Ötjen úrnak köszönöm, és Szerdesz asszony következik. Obrigada, senhora presidente. Obrigada a todos. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a megjelenteknek a beszámolóját. Természetesen világos, hogy nagyon sokaknak hasznos az önök által kínált szolgáltatás. Én Madeiráról jövök, egy szélsőséges helyzetben lévő régióból, ahol ténylegesen ö, problémát okoz, hogy nincsen elég verseny a légitársaságok között. Nagyon fontos a folytonosság, de az elmúlt hét, az elmúlt hetek eseményeit látva, azt is látjuk, hogy éghajlatvédelmi vészhelyzet van. Ha el akarjuk élni a klímavédelmi célokat, akkor önöknek is kell ennek tenni az érdekében. Das. Köszönöm, Szerdes asszony. Montero asszony. Herr Präsident, Montero asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, én is köszönök szépen eh, a hozzászólásokat. Az önök eh, különböző nézőpontja eh, nagyon fontos számunkra. Most ahhoz szólnék hozzá, amit Ferreira a kolléga is mondott. Én Portugáliából jövök, egy szélsőséges helyzetben lévő régióból, úgyhogy el tudom én is mondani, hogy a légitársaságoknak nagyon fontos szerepe van az ilyen e, távoli régióknak a más e, régiókkal és Európa központjával e, való összekötetésben. Fontosak a gazdaság fejlődése szempontjából, de fontosak a társadalmi fejlődés szempontjából is. Közvetlen hatásuk van a idegenforgalomra is. Úgyhogy nagyon fontos, hogy pozitívan is lássuk a fapados légitársaságoknak a tevékenységét. Az utasok a legkülönbözőbb szolgáltatásokat kaphatják, az árak egyre versenyképesebbek, és egyre több destinációt kötnek össze ezek a légitársaságok egymással. Köszönöm szépen az ön fejtegetéseit is. Ön konkrétan a portugál példáról beszélt, és a Portugáliában követett üzleti modellről, de szeretném mégiscsak feltenni azt a kérdést, ami az iparágban különböző csődöket illeti, ugyanis hát fizetésképtelenné vált vállalatokat is láthatunk az elmúlt időszakban. Vannak olyan fapados légitársaságok, akiknek a kibocsátása alacsonyabb, kevésbé környezetszennyezőek. Ezen a téren milyen intézkedéseket terveznek, hogy még jobban meg tudják közelíteni a környezetvédelmi célokat? Elnök asszony, kedves kollégák, tudom, hogy lejárt már a hozzászólási időm, ezért egy konkrét kérdésem is lenne. Lisszabon egy kísérleti projektet indított el, ami negatív vízhangot kapott, de jó lenne, hogyha erről a Lisszaboni projektről, ennek a megvalósításáról beszámolna, és elmondaná, hogy hogyan lehet az ottani példát más portugál repülőterekre is átalakítani. Egy további kérdés. Az Európai Bíróságnak volt a közelmúltban egy döntése, amelynek keretében egy spanyol bíróság kérdéseire válaszolt a kézi podgyász fedélzetre vitelével kapcsolatban, és a túlsúlyért fizetendő díjakkal kapcsolatban. Hogyan képzeljük ezt el? Egységes feltételeket fognak bevezetni Európa szerte a kézipodgyászra vonatkozóan, annak érdekében, hogy ne a legkülönbözőbb feltételekkel kelljen szembenéznünk a különböző légitársaságoknál? Parole est à vous. Ertug a szó. Um, Köszönöm szépen. Van egy kérdésem a Ryanair képviselőjéhez, és ezt németül tenném fel. So in letzter Zeit... Az elmúlt időben egyre több hírt hallunk arról, hogy az önvállalkozása hogyan bánik a munkavállalóival. Így például azt hallhattuk, hogy a munkaképtelen beteg eh, állományban ment eh, munkavállalókra nyomást gyakoroltat, és bizonyos munkajogi következményekkel fenyegették meg őket, hogyha továbbra is betegállományban maradnak. Hogyha ez így van, akkor én ezt problémásnak tartom. Itt európai parlamenti képviselőként látom, nyilvánvalóan a fapados légitársaságoknak az értelmét és előnyeit, de azért itt mégiscsak vannak vádak, és ezek erős vádak. Ezzel kapcsolatban mit mondanának el? Merci beaucoup, Monsieur Köszönöm szépen, Vielen lieben Dank, ähm, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek is az inputjukért és a bemutatójukért hogyha itt ma a széndiokszid kibocsátás csökkentése szóba került, ez nyilván nem lett meg senkit. Engedjék meg, hogy mégiscsak egy más szemüvegen keresztül nézzem ezt a problémát, és ez egy kérdésen a Bauer úrhoz és Kráza úrhoz is. Önök beszéltek a e üzemanyagról, és ennek a szub, és a normál hagyományos üzemanyagnak a szubvencionálásáról. Engem az érdekelne, hogy milyen sok elektromos, villamos energiára lenne szükségük eh, ahhoz, hogy helyettesítsék a jelenlegi üzemanyag szükségüket, illetőleg eh, literben számszerűsítve mennyi lenne a megtakarítás, és egy kérdésem is lenne Kráza úrhoz, a Ryanair felé, eh, hogyan látja ön a e-üzemanyagnak a kérdését, hogyan kezelik ezt a kérdést, és adott esetben számszerűsíteni tudja el számunkra, hogy mennyi villamos energiára van szükségük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tárer asszony. Lehet, hogy az úr félreértett. Pontosan azt mondtam, hogy Portugália nem jó példája, akár csak Írország, a geopolitikai tényezők miatt ez más régi szolgáltatók, repterek számára nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezek ugyanolyanok. Ön elmondta azt, hogy a szigetek összekapcsolása nagyon fontos. Korábban um, um, az állam biztosította azt, hogy a szigetekre is eljussanak az emberek repülőgépen, de ezt a um, fapados társaságok nem teljesítik. A Ryanairhez szólt a kérdésem, azt mondták, hogy jobb, jobb volt a munkavállalók helyzete, én ebben kételkedek. Ryanair az elmúlt hónapokban el, átvette a, az osztrák légitársaság egy részét, a Lauda egy részét, és azt mondta Ryanair, hogy ugyanolyan feltételek mellett dolgozhatnak, a, a prágai kapitányoknak pedig azt mondták, hogy vagy um, ugyanazon feltételek mellett uh, dolgoznak, mint korábban, vagy pedig elbocsátják őket, illetve kiterezték őket arra, hogy vállalkozóként dolgozzanak erre, azonnali választ várnak. Nem fizetnek kerozinadót, a vasútak sokkal több adót fizetnek az elektromos áramra is, és nézzük csak meg a reggeles izolált repterekkel, amelyek nagyon sok állami támogatást kaptak, Nézzük meg ezek helyzetét összevetve más közlekedési ágazatok helyzetével. Danielson úr, parancsoljon! Köszönöm szépen! Két kérdésre szeretnék visszatérni a Ryanair-rel kapcsolatban. Végre elismerték a szakszervezeteket, de feltetnék a kérdést, hogy miért kellett a szakszervezeteknek 20 évig küzdeni ezért. Én inkább az utóbbi megközelítés egyében kérdeznék, a bizniszmodelljük miért tette ezt ilyen Én Más fapados társaságok esetében az elmúlt 20 évben ez nem volt probléma. Ők azonnal 20 évvel ezelőtt elfogadták már a szakszervezeteket, és van még egy kérdésem, egyetértenek-e azzal, hogy a nemzeti eh, szabályozásoknak eh, kell érvényesülniük, ami a fizetéseket, eh, fegyelmi eljárásokat, szabadságolást, stb. illeti. Deli úr. Egy rövid kérdésem van. Ma délelőtt a finanszírozás kérdéseiről beszéltünk, és egy kérdés merült fel, ez pedig a mobilitás csökkentése volt. Ez egy égető téma a megszégyenítés, amiatt, hogy aki repülőgépre száll, önök érzik a saját bőrükön ennek a folyamatnak a hatásait, ennek a hozzáállásnak a hatásait. Ezt kérdezném igazából mindannyiuktól. Ez volt az utolsó kérdés, de én magam is felírtam magam a listára. Számos kérdésre szeretnék visszatérni. És pontos válaszokat várok. Ön, önök használtak egy szót, azt mondták, hogy demokratizálni kell a repülőgépeket. Ha megnézem a legutóbbi számadatokat, megnézzük a 10%-ot, a földgolyó 10%-át, 10%-et az embereknek, akik repülőre szállnak az elmúlt időszakban, kitartozik bele a 10%-ba, nem a repülőgépeket kell demokratizálni, hanem itt ez a 10 százalék nem a szegény rétegeket képviseli, hanem a gazdag rétegeket. Franciaországban 2%-a az embereknek vesz igénybe 50%-ban a járatokat. Ez a 2% nem szegény rétegből származik, hanem gazdag, nagyon jó, jól menő, nagyon gazdag rétegekből. Nagyon fontos, eh, hogy mit értünk az alatt, hogy demokratizálódást, demokratizálás. Azt hangzott el, hogy nem akarjuk, hogy megtiltsák a, a repülőgépeket. Nem mi vagyunk azok, akik ezt megtiltanánk, hanem megváltozik eh, a, a magatartás, úgymond. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy gesztust teszek eh, a földgolyó jövő érdekében, tehát nem szállok többet repülőre, amikor azt mondják, hogy jaj, ne tiltsuk be a repülőgépeket, akkor nem erről van szó, hanem arról, hogy nem fogjuk tudni megváltoztatni a polgárok magatartását, hozzáállását, változó magatartását. Hát egy új jelenséggel is találkozni fogunk majd, senki nem látta ezt előre, ez pedig a fogyasztók választása fogyasztói választás kérdése és a második megjegyzésem, amikor önök azt mondják, legutóbbi repülőgépek legmodernebbek a a működők. Önök mit neveznek bioüzemanyagnak? Hogyha arról van szó, hogy itt ki írtjuk az erdőket a pálmaolaj miatt, akkor ez nem elfogadható, mert az Európai Parlament ezt nem fogja megengedni. Felteszem a kérdést tehát az erdőkiirtással kapcsolatban, is, ez jogom is van. Az erdők kiirtása a cop menetrendjének, illetve a párizsi megállapodásnak, amelyet az európai tagországok aláírtak, és összesen 176, 196 ország alóit aláírt. Tehát mit értenek a bioüzemanyag kifejezés alatt? És az utolsó kérdés, Szintén érdekes a legutóbbi bizottsági, Európai Bizottsági Tanulmány, amely a közlekedés externalizálására tér ki. Hogyha az árak nagyon különbözőek, akkor a környezeti költségek, ezeket változások tiszteletben tartása és légszennyezés csökkentése érdekében akkor a bizottság joggal mondja azt, hogy vannak olyan ágazatok, amelyek nem hajlandóak részt venni ebben, hogy mindezt csökkentsék a károsanyag kibocsátás, stb. És ez igenis a tengerészet és a légiforgalmi ágazat, tehát a versenyhelyzet nem kiegyenlített. Át lehetne tekinteni ezeket az ágazatokat. Nem csak, hogy az igények lesznek különbözőek, az ikati felmelegedés folyamatban van. Nagyon sok idős hangzott el a szociális részre vonatkozóan túl sok kérdés, ezekkel kapcsolatban gondolkozunk, és ezekkel foglalkozunk a közlekedési szakbizottságban. Mindannyian két percet kapnak. Először Krasza úr. Mhm. Thank you again for all the questions. Köszönöm eh, azt a sok kérdést. Eh, először azzal foglalkoznék, hogy eh, mit teszünk annak érdekében, hogy igazodjunk a sok kíváshoz. A légiközlekedés az mindig rugalmas volt, és eddig tudott bánni ezekkel a kihívásokkal. Én biztos vagyok <clears throat> az abban, hogy ez jövőre is így lesz. A gyártókkal együttműködve próbálunk egyre hatékonyabb gépeket építetni. A bioüzemanyagok gyártását is támogatjuk. Gyakorlatilag olyan bioüzemanyagokra gondolunk, amely hulladékból keletkezik, tehát nem erdőmentesítésből vagy erdőírtásból. Ami a fogyasztói jogokat illeti, itt rákérdeztek az árak átláthatóságára, illetve a csomagdíjra. Eh, a Ryanairnél egy csomagot föl lehet vinni a gépre, és aztán extrákat lehet venni, feladott csomag, még egy gépre felvitt csomag, eh, de ezeket eh, maga fogyasztó dönti el, hogy megveszi-e vagy sem tudván, hogy eh, milyen szolgáltatásra van szüksége. Tehát az árak szétbontása az eh, ilyen módon alapvetően csökkentette a költségeket, hiszen lehet alapdíjért utazni, eh, aztán különböző dolgokat külön venni, feladott csomagot, vagy nagyobb lábhelyet, ez a szabadság választási szabadságot jelent a fogyasztónak. Ami pedig a repülés megszégyenítést illeti, nem látom ennek a hatását az adatainkon. Ryanairnek nő az utasforgalma minden évben. Kicsit vissza kellett fognunk magunkat a Boeing Max repülőgépek problémái miatt, ami úgy összességében a turizmust illeti a low-cost légitársaságok eljuttathatnak olyan területekre utasokat, amelyeknek nem volt korábban idegenforgalma, és <clears throat> utolsó kérdés, ami pedig a szociális törvényeket illeti, a Ryanair betartja az összes szociális törvényt, elismerjük a szakszervezeteket, van üzemi tanácsunk, meghallgatjuk a szakszervezeteket és az üzemi tanácsot, <clears throat> és az pedig, hogy olyanokkal vádolnak bennünket, hogy fenyegetjük a munkavállalókat, szerintem ez egyszerűen nem igaz. Allez, nous continuons pour le tour de réponse. Nos, menjünk tovább következő válasz. Nem válaszolt a kérdésére? Egy kérdést kihagyott. Ertug úr tett fel egy elég konkrét kérdést mondja meg, hogy a Ryanair a szociális politikájában eh, miért csak két éve engedte meg a szakszervezeteket, és miért tartott ez ilyen sokáig, és miért van az, ahogy Erdog úr mondja a szociális jogokról, eh, hogy minden probléma szociális jellegű. Mi történik a, a, a Ryanair-nél? Eh, milyen prioritásokat állítanak fel az önök cégénél? Uh, just always been... Ami a szakszervezeteket illeti, a szakszervezeti jogot azt uh, elismertük, bár nem kötelező belépni ugye egy szakszervezetbe a Ryanairnél, uh, tehát ez egy kétoldalú párbeszéd a Ryanairnél, a Ryanair és a foglalkoztatottak között, de alapvetően kilenc országban van most már szakszervezetünk, kollektív szerződések vannak a munkavállalóink többségével, ez folyamatosan növekszik, három évvel ezelőtt teljesen más volt a helyzet, a Ryanair folyamatosan törekszik arra, hogy együttműködjön a munkavállalói. Monsieur vous voulez faire 30 secondes. Ertug úr, 30 másodpercet kap. Nincs szükségem 30 másodpercre, csak szeretnék emlékeztetni a kérdésemre. A kérdésem az azokkal a munkavállalókkal foglalkozott, a, akik beteget jelentenek, és önök pedig megfenyegetik őket, hogy azonnal gyógyuljanak fel. Erre nem válaszolt. I have never heard of Ryanair making any... Nem hallottam, hogy a Ryanair-nél megfenyegették volna a beteg munkavállalókat. A biztonság a legfontosabb nálunk, mint a többi légitársaságnak, hogyha egy munkavállaló úgy gondolja, hogy beteg, a Ryanair pedig úgy gondolja, hogy beteg pilóta ne vezessen gépet, nem is kérnénk ilyesmire. Köszönöm. Bauer úr, öné a szó három percre. Köszönöm. Megpróbálok a lehető legtöbb kérdésre válaszolni én is. A többire pedig esetleg írásban válaszolok. Gizeke úr kérdése arról szólt, hogy bioüzemanyag kvóta segítene. Nos, a bioüzemanyagok <clears throat> ára az körülbelül ötszöröse a standard kerozinénak. Amikor Elon Musk elkezdte a litium elemek gyártását, akkor tízszeres volt a különbség. Tehát úgy gondoljuk, hogy az ipari termelés felfutásával az árak csökkenni fognak. Mit tekintek bioüzemanyagnak? A bioüzemanyag az azt jelenti, hogy van olyan, amely versenyben van a, az élelmiszer, <clears throat> élelmiszertermeléssel. Ez nyilván elfogadhatatlan, hogyha az élelmiszerből bioüzemanyagot gyártunk addig, amíg éheznek az emberek Van más módja is azonban, vegyi módjai. 1930-as évek óta a németeknél van egy módszer, amely árammal CH4-é alakít át, ami kerozin alapvetően. Ami Thaler asszonyt illeti, nem tudom megmondani, hogy nem tudok válaszolni a kérdésre, de később fogok. Eh, hol fogjuk ezt eh, felépíteni. Nyilvánvalóan nem Németország közepén, ahol egész egyszerűen nem elég a napsütés. Ami az áramot illeti, összességében ugye 40%-át a széndiokszid kibocsátásnak azt adja, az adja. Elvileg lehetséges széndiokszid kibocsátás nélkül gyártani áramot szélenergiából vagy napenergiából. Jelenleg sajnos a repülésben ez nem lehetséges. Kereskedelmi használatra az elkövetkezendő 30 évben szerintem nem is lesz. Tehát ez az egyetlen módja. Nem tudom megmondani, hogy melyik a leghatékonyabb módja a bioüzemanyagok gyártásának, de már most vannak módok arra, hogy hogy ipari módon előállítsuk őket. Ami az árképzést illeti, az Eurowings legolcsóbb ára az 29,99, ez most 35 euróra emelkedik a német adózás miatt, de ez az ár, ami mindent elvileg lefed minden költséget és adót. Néha néha 20-szoros ár van persze, de ugyanez igaz, hogy a hotelszobáknál is, hogyha éppen egy nagy, nagy kiállítás van, vagy kongresszus, akkor sokkal többe kerülnek a hotelszobák, mint egyébként, ugyanez van a repülőknél is. Ami pedig a légitárságok csődjét illeti, nagyon nagy a verseny, a legtermékenyebbek, termelékenyebbek fognak túlélni, de nyilvánvaló, hogy nekünk is megfelelő módon kell a keresletet megfelelő áron kielégíteni, de vannak természetesen igények a munkavállalók részéről is, emellett van egy olyan elvárás, hogy a széndiokszid kibocsátásért is fizessünk több kompenzációt, Nyilvánvaló, hogy vannak olyan destinációk, ahol csak túl alacsony árral lehetne keresletet serkenteni, ez nyilván ez az iparág sem engedheti meg magának. Árnó úr, ön is sok kérdést kapott, három percet kap először is az önkérdésére válaszolnék a low-cost demokratizálással kapcsolatban a saját országom példájából merítve azt kell, hogy mondjam, hogy fapadossal nem a gazdagok utaznak. Tehát a fapadosok azok lehetővé teszik az utazást, az ilyen city breakek, vagy családi látogatások, vagy a migránsok hazautazása, Korábban ugye nem volt erre lehetőségük. A, a, például Franciaországban dolgozó portugáloknak, hogy hazautazzanak. A másik dolog pedig dinamikát, regionális turizmust teremt a low cost olyan helyeken, ahol korábban nem volt ilyen hatás. Ami pedig a bioüzemanyagot illeti, az Airbus eh, Lisszabonban eh, bejelentette, hogy egy hibrid eh, modellt fog kialakítani, ez egy hibrid elektromos modell, amely hatalmas mértékben csökkentené a gázkibocsátást. Tehát itt nem csak bioüzemanyagról van szó, hanem hanem a hibrid is ígéretes, illetve az új motorok, <clears throat> repülőgép motorok, a Neo például az Airbusnál 40%-kal hatékonyabb. Kevesebbet üzemanyagot fogyaszt. És aztán most a mielőtt a portugál kérdésekre válaszolnék, Déli asszony nem teljesen érti, hogy mi történt az én országomban. Madeirán és az Azori szigeteken, ezeken a Portugáliához tartozó szigeteken, az Open Sky kapcsán 2014 után az állam elkezdte támogatni a low-cost repülőjegyek árát is, hogyha az ott lakók azt használják. Tehát itt két képviselő van most ezekből a regiókból. A low-costok csökkentették az áraikat, és nőtt a közszolgáltatás. Mert a low-cost is beszállt a közszolgáltatási kötelezettségbe, és éppen ezért élvezi az állami támogatást és ezért jelentősen megnövekedett a, a lehetőség a polgárok <clears throat> számára 2014 óta. E, csak szerettem volna tisztázni, hogy pontosan tudja portugálul. Os meus compatriotas João Ferreira, e, deputada Cerdas e a deputada Monteiro. João Ferreira foi com profunda estupefacção que eh, ouvi a sua declaração. Először is, ami a üvegházhatású gázok kibocsátását, illetve az ő csökkentésüket célzó ösztönzőket illeti. Szeretném megvédeni itt a vállalkozásainkat, általában nem feltétlenül csak a fapados légitársaságokat. Meg kell adni nekik a lehetőségeket arra, hogy adott esetben az alsóbb társadalmi rétegek számára is megfizethető szolgáltatást nyújtsanak, és egyik helyről eljussanak a másikra. Azok az ösztönzők, amelyek itt megletek említve, azok minden válkozás számára ugyanazok és elérhetőek. Itt a vagyon elosztása az, ami kérdés. Azt látni kell, hogy Portugáliának rendkívüli bevételei vannak a turizmusból, és a fapados légitársaságok nélkül ez elkéz, elképzelhetetlen lenne. Ami pedig a fizetésképtelenné vált vállalkozásokat illeti, ez a dolgoknak a rendes menete. Vállalkozások jönnek, vállalkozások mennek, ez mindig is így volt. És a megszűnő vállalkozások helyre aztán újak lépnek a Frontex biometrikus adataival dolgozunk, és ezt az összes vállalkozásnál szeretnénk majd bevezetni. Petrovszku asszony, három percben kérjük, hogy válaszoljon. Számunkra az utasok az a 4 millió utas, akik külföldön dolgoznak, az ő barátaik, családjaik. Ennek történelmi okai vannak. KKV-kat is látunk, helyi vállalkozásokat, amelyek országokon át utaznak. Az ország eh, északi részéből Bukarestbe jutni akár 12 órát is igénybe vehet, repülőben ez pusztán egy óra. Tehát azt gondoljuk, hogy annak a hatása, hogy ezek a, ezek a, ezekből a városokból Buk- Bukarestbe lehet eljutni, fenomenális és nem lebecsülendő hiszen 6-7-12 órát kellene utazniuk ahhoz, hogy üzleti kapcsolatokat tudjanak kötni a biztonsági kérdések kapcsán természetesen nem teszünk engedményeket. Nagyon jó tapasztalatokkal rendelkezünk. Sokat beszéltünk az állami támogatásokról, amelyeket a papados társaságok kapnak. Ezek tulajdonképpen állami politikai intervenciók, pénzügy, illetve piaci hiba volt az, hogy a másodlagos repterek, eh, illetve eh, régiók eh, nem kaptak megfelelő támogatást. Az én légitársaságom az összönző tényezőkből profitál, de higgyék el nekem, hogyha ezek az összönző tényezők nem lettek volna meg, akkor nem tudtunk volna repülni, magáncég vagyunk, fontos, hogy nyereséget termeljünk, fenntarthatóan tudjunk működni, tehát nem a piac az, aki ezt meghatározta egyedül, hanem a politikai intervenciónak kötelessége az, hogy a piaci hibákat ki korrigálja, nem a piacnak kötelessége ez, tehát mi nagyon jó eszköz tudunk lenni az önök kezében, oda fogunk repülni, ahova önök mondják, de látjuk előnyeit annak, hogy támogatják a perifériás területeket, nyilván erről készültek hatástanulmányok, tanulmányok, de én is biztosíthatom önöket afelől, hogy ennek óriási pozitív hatása van Ha új vasutakat akarunk építeni, 5-10 évre van szükség új utak építéséhez 3-4 évre, Eh, a légifolyósok esetében ez nem igaz, egy év alatt fel lehet eh, építeni a légitársaságokat, tehát kérjük használjanak bennünket. Hát önök folytathatják a munkájukat, csak kérjük, eh, hogy kérjük önöket arra, hogy partnerként kezeljenek bennünket. Köszönöm szépen. Lívia Pera asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is nagyon fontos, hogy megnézzük az egységes európai égboltot, illetve az ágazat környezeti standardjainak erősítése, Nagyon fontosak az ATM szolgáltatások megteremtése, és fontos, hogy ezek megfelelő szinten tudjanak működni, amely hasznos az ágazat számára. Elhangzott egy kérdés a legutóbbi sztrájkokra vonatkozóan. A sztrájkhoz való jog alapvető jog, és szerepel az alapvető jogok kartájában. Nem az a célunk, hogy feltétlenül sztrájkoljunk, hanem olyan esetekben veszünk részt demonstrációkunk, amikor már több esélyünk nincsen a tárgyalásra, a párbeszédre, és rendszeres jelentéseket, beszámolókat kapunk a tagjainktól, hogy megfélemlítette őket, megkérdezték, hogy sztrájkolni fognak-e vagy nem, e, és ennek függvényében változtatták meg beosztásukat. Nem e, elfogadható mindez 2019-ben, remélem egyetértenek velem abban, nem csak a fapados légitársaságokat célozzunk meg, vannak jó és rossz szereplők ebben és abban a csoportban is, így kezdtem a hozzászólásomat. Hát szükség van az intervencióra, az ágazatban szabályozókra van szükség, nem a légitársaságok felelőssége az, hogy a szabályokat kialakítsák, hanem ez mások feladata, a környezetvédelmi, szociális standardok rögzítése, és remélem, hogy ez a ház erőteljesen támogat gyorsítja eh, ezeket a folyamatokat. Egy további pont a demokráciára vonatkozik. Nem gondolom, hogy itt meg kéne választanunk a narratívát. A fiatalok jogairól beszélünk, jogok van eh, meglátogatni barátokat, családjukat, részt venni az Erasmusban, de az is nagyon fontos, hogy eh, a jövője legyen ezeknek a fiataloknak, a munkavilágában is, és ahelyett, hogy a az utazás költségeit csökkentjük, a repülés költségeit, próbáljuk megnövelni az ő várható fizetésüket, és ezáltal válhat a közlekedés is fenntarthatóvá, úgy gondolom. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a hozzászólásokat. Nem hallottunk egy szemét, akit szívesen hallottunk volna, azonban ma ez pedig az Európai Bizottság. Hát alá tudják támasztani azt, amit beletettek a tanulmányunkba. A légi közlekedés egyre inkább hozzájárul az, hogy növelik a széndiokszid kibottásását. Mit fognak tenni az éghajlati kihívások tükrében? az állami támogatások kérdését megvilágítanák-e, hiszen nagyon sok légitársaság van, sok régió, sok tagállam felteszi ezeket a kérdéseket, illetve visszatérnek-e majd azok a kérdésekre, amelyeket a kollégák feltettek, például a munka körülményekre, a fizetésekre, amely fontos, hogy prioritást képezzen. Fölgyes Kübidó úrnak adok szót a DG Move képviseletében. Parancsoljon kettő, maximum három percek. Percet tudok adni. Ez kihívás lesz. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönjük szépen, hogy ezt a nagyon érdekes meghallgatást megszervezték. Azonnal ki is térnék a kihívásokra. Az Európai Bizottság úgy érzi, hogy a régi közlekedési belső piac sikertörténet, rá is térnék a kihívásokra, hiszen két percben nem tudok mindenre reagálni. Külön választanám azokat a kihívásokat, amelyekről ma szó esett, még két csoportba osztanám őket. Az első a belső piachoz kapcsolódik, a másik típusú kihívások pedig a, az éghajlati változásokhoz, ami a belső piacot illeti. Itt számos kolléga képviselőtett fel kérdést az állami támogatásokkal kapcsolatban, a fogyasztók jogaival kapcsolatban illetve a, a szociális munka kérdésekkel kapcsolatban. Mi, mi most ezzel kezdenénk, a bizottságban teljesen tisztában vagyunk ezekkel a kérdésekkel. Sokan említették azt, hogy nem csak a, a fapadoségi társaságok körében vannak rosszul eljáró társaságok, mind a két csoportban vannak ilyenek. Márciusban magas szintű rendezvényt szerveztünk, és itt különböző problémákról szó volt már. Elhangzott most itt is eh, a vállalkozók kérdése, az önfoglalkoztatás, az átmeneti szerződéssel dolgozók aránya, stb. stb. A bizottság munkacsoportot eh, állított fel, és első alkalommal ülnek együtt a munkaügyi hatóságok nemzeti szinten és a a régi közlekedési hatóság. Úgy gondoljunk, hogy ez egy gyümölcsös együttműködés lehet. A tagországok két témát választottak témaként ebben a munkacsoportban. Az egyik az önfoglalkoztatás, másik pedig a megvalósítási záradék, a megvalósításra vonatkozó záradék, a belső piacra vonatkozó rendelkezésben és ezt az áradékot is meg fogjuk vizsgálni, nincs most elég időm. El szeretném mondani azt, hogy a bizottság valóban negatív döntést hozott számos esetben, amikor a repterek, a légiszolgáltatók nem tartották tiszteletben a szabályokat. Hát és térnék a környezetlen kérdésekre, mert nincs elég időnk. Az Európai Bizottságban tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon fontos 90%-kal csökkenteni a kibocsátásokat a közlekedés területen, nem csak a légi közlekedésben, hogyha a 2050-es célokat tartani szeretnénk. Tudjuk azt, hogy a légi közlekedésnek óriási erőfeszítéseket kell tennie, a SZÁF, mint módszer egy megoldás lehet, a kibocsátás árát megszabhatjuk, úgymond. Tehát a, a SAF, a Sustainable Advanced Fuels alkalmazása egy fontos megoldás lehet. a bioüzemanyag minőség, amelyet a légiközlekedésben használnak, szintén fontos kérdés. Az irányelvek csak olyan bioüzemanyag használatát engedélyezik, amelyek 60%-os károsanyag kibocsátás csökkentést eredményeznek a hagyományos kerozinnal összevetve. A jövő héten tezzük közzé, közzé a zöld dílt, és azt gondolom, hogy az elkövetkező hetekben számos alkalommal lesz lehetőségünk arra, hogy megújuló energiaforrásokról és a légi közlekedésről beszélünk ebben az összefüggésben. Az Európai Bizottságot szoros figyelemmel kísérjük, majd oda fogunk figyelni. Nagyon fontos reagálni ezekre a kihívásokra, Nagyon fontos, hogyha tíz évünk van a célok eléréséhez, akkor, akkor öt év alatt elvégezzük a munka fejét. Köszönöm szépen, hogy mindenki nagyon lendületes, dinamikus volt a kérdéseiben. Tudom, hogy ezek eh, nagyon fontos kérdések. Köszönöm szépen a panelisták részvételét. Eh, folytatjuk a munkát. Az Euró-Mediterrán megállapodás az Európai Unió és Marokkó között, Bulgária és Románia csatlakozása kapcsán. 5 perces rövid szünetet tartunk. Radek szeretne szünetet, tehát 5 perc szünetet engedélyezek. Thank you. Nous continuons nos travaux, s'il vous plaît. Et nous passons directement. Folytatjuk a munkát. Az euromediterrán um, megállapodás módosítása az Európai eh, bizottság és Marokkó között, Bulgária és Románia csatlakozása kapcsán. Sven Schulz kolléga jelentéstevő. Ha igen, akkor megadom neki a szót. Utána pedig várjuk az árnyék jelentéstevő ö, hozzászólását. Négy percben Schulz úr parancsoljon. Köszönöm szépen. E, napirendi pont. Úgy gondolom, hogy ma e, áttérünk a legfontosabb napirendi pontunkra a mai napon. Ez a Marokkóval kötött e, EU-mediterrán légiközlekedési megállapodás. Ugyanez ez még nem vonatkozik Romániára és Bulgáriára, rájuk is ki kellene terjeszteni. 2004-ben a tanács megadta a mandátumot a bizottságnak, hogy az Európai Unió és Marokkó közötti egy légiügyi megállapodást dolgozzon ki. Ennek a megállapodásnak, egyezménynek az volt a célja, hogy új piacokat nyisson, és mind a két oldalon a légi közlekedési előírások betartását segítse, és tartalmaz rendelkezéseket kölcsönös beruházásokra az egész mediterrán térségre vonatkozóan 2006. december 12-én lett aláírva, tehát már nagyon régen. Az Európai Parlament annak idején hozzájárulását adta ahhoz, hogy 2007-ben hatályban lépjen. Ez a légiközlekedési egyezmény, megállapodás Bulgáriára és Romániára mindedig nem vonatkozik, abban nem léptek bele, de az Európai Unióhoz való általános csatlakozásuk folytán 2007. január 1-ével kötelezettséget vállaltak arra, hogy csatlakoznak ehhez az egyezményhez. A jegyzőkönyv kibővítésével pótoljuk most ezt a hiányosságot, így fog kiterjedni erre a két országra is. Ez gyakorlatilag egy technikai jellegű kiigazítás, annak érdekében, hogy Bulgária és Románia is bekerüljön az egyezménybe. Tartalmi érdemi módosítások nem lesznek. Az Európai Parlament csak ugye a hozzájárulását adhatja a harmadik országokkal kötendő megállapodásokhoz, és jelen esetben is ez a helyzet. Így tehát támogatnánk ennek a jegyzőkönyvnek a megkötését a Bulgáriával és Romániával, kibővítve az egyezményt. Köszönöm. Köszönöm. És akkor most az árnyék előadók következnek. Dám Grappini. La... Grappini asszonyon Mulțumesc mult, doamna președinte. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, ugyanis aláhúzta hogy most tulajdonképpen csak azt hajtjuk végre, amit 2006-ban vállaltunk. A szociáldemokraták nevében mm, itt hivatkoznék arra az ajánlásra, amely azt fogalmazta meg, és amit Bulgária és Románia is mondott, hogy ennek az egyezménynek, megállapodásnak a részévé kívánnak válni. A kérdés pedig most az, hogy eh, mi lesz ezután a megállapodás után, milyen beruházásokra kerül sor, milyen gazdasági fejlődési potenciál rejlik eh, a jövőben. Azáltal, hogy az egyezmény ki fog mostantól terjedni Bulgáriára és Romániára is, eh, ahogy elhangzott, ez egy technikai jellegű módosítás, így hát érdemi módosításokra, tartalmi módosításokra nem kerül sor, ilyen javaslatom nekem sem lenne, úgyhogy ennyiben támogatjuk a jelentést, köszönöm. Köszönöm, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, először is szeretném azt elmondani, hogy annyira halk az angol tolmácsolás, hogy alig lehet érteni úgyhogy hogyha esetleg hangosabban szólnának, az jó lenne. Vagy a mi mikrofonjainkat kellene lejjebb szabályozni, vagy pedig a tolmácsok hangerét kellene nagyobbra állítani. Dominik Riké nevében, az előadónk, az árnyék előadónk nevében szeretnék köszönetet mondani az előadó munkájáért, támogatjuk eh, a jelentést, és nincsenek érdemi megjegyzéseink. Köszönöm szépen. Fény, Rendben, más nem kért szót. Ruett asszony, nem láttam önt, elnézést. Um, Köszönöm a zöldek nevében lenne néhány kérdésünk a bizottsághoz és a raportőrhöz is, aki nyilván megvizsgálta a dolgokat. 2018. november 30-án a bíróság úgy döntött, hogy az EU-Marokkó repülési megállapodás nem vonatkozik Nyugat-Szaharára. December 10-én az EU repülésbiztonsági ügynöksége az EU Observernek azt mondta, hogy ez a döntés azt, ill, azt jelenti, hogy ennek a megállapodásnak hatáján kívül esik a Nyugat-Szahara fölötti átrepülő járatok. Mik a jogi következményei nyugat nézve mindennek? Milyen jogszabály vonatkozik fogyasztóvédelmi vagy repülésbiztonsági szempontból azon utasokra és légitársaságokra, amelyek átrepülnek Nyugat-Szaharán? E, illetve a bizottság e, tájékoztatta-e a légitárságokat és tagállamokat arról, hogy milyen jogi és gyakorlati következményei vannak ennek a bírósági ítéletnek. A harmadik kérdés, a bizottság e, tárgyalásokat kezd -e arról, hogy <clears throat> mi történjen az ítélet fényében a nyugat-szaharai légtérrel. Ezeket az írásbeli Ezeket írásban a válaszokat, kérdéseket már feltettük, de Bulcs biztos asszony januárban azt válaszolta, hogy a bizottság jelenleg részletesen elemzi a felvetett kérdéseket, és tájékoztatni fogja a képviselőt, mihez is lehetséges. Na most majdnem egy év eltelt, és nem hallottunk semmit a bizottságtól, tehát szeretnénk választ kapni. A válasz nélkül ugyanis nem leszünk képesek megszavazni ezt a megállapodást. Köszönöm, Rolt asszony, és valóban az Európai Bizottság válaszolni fog legalább írásban, mégpedig gyorsan, e, és már bólintottak is. Konyesna asszony a GUE részéről következik. We had the same question as the Greens. It's... Ugyanaz volt a kérdésünk, mint a zöldeknek valójában. Dum, ça demande une tehát eh, a bizottság elég gyorsan kéne, hogy válaszoljon. Átadtuk az üzenetet. raportőrünknek joga van összefoglalni. Tessék. Das war ja keine nyilvánvalóan nem várhatunk itt terjedelmes vitát, ami a zöldek kérdését illeti a jogutódlással kapcsolatban. Ebben a formában erre nem tudunk kitérni. Az, össze, az együttműködés érdekében annyit mondanék, hogy ha előbb fordultak volna ezzel a kérdéssel hozzám, akkor erre a konkrét kérdésre fel is tudtam volna készülni, és már előzetesen választottam volna adni az aggájaikra. Az elmúlt öt évben én mindig úgy jártam el előadóként, hogy felkészülök. Egy ilyen műszaki részletekben menő kérdésre azonban nem tudok-e felkészülés nélkül válaszolni. Ezzel együtt vissza fogok térni önökhöz egy megfelelő válasz a jogkövetkezményekre vonatkozóan. Köszönöm. Köszönöm szépen, emlékeztetnék a határidőkre. December 9-ig, január 21-én lesz szavazás a szakbizottságban, és a következő februárjában szavazunk az anyagról, a plenárisról, a 2018-as mentesítés, az Európai Uniós költségvetése, Montero asszony, parancsoljon öné a szó három percben. Köszönöm szépen elnök asszony 2018-ban a számvevő szék eh, állásfoglalása eh, szerint megfelelő volt, megbízható volt a végelszámolás, ami a szállítási költségeket illeti. 1%-nál kisebb volt a hibáknak az aránya. Négy egész 248 milliárd euró volt a kötelezettségvállalások, kifizetési kötelezettségvállalások nagysága, hasonló nagyságrendben volt a kifizetések. De hát vannak még javítani való, különösen ami a keretprogramokat illeti. Csak a kifizetések 23%-a lett végül kifizetve ténylegesen. Fontos, hogy egy jobb koherenciát biztosítsunk a projektek kiválasztásakor. Az eredményeket jobban meg kell határozni, hogy aztán a projektek eredményét is jobban lehet ellenőrizni. Kisebb késedelmet kellene szenvedniük a folyamatoknak. Fontos a koherencia, a, a hatékonyság, a utasjogok területén is fontos a tájékoztató kampányok indítása, és nemzeti szinten is a megfelelő eszközök rendelkezésre bocsátása, ami eh, a légi utasok jogait illeti ami pedig a strukturális alapokat és a beruházási alapot eh, illeti. Itt az a helyzet, hogy az eh, források itt nagyon szűkösek még mindig, ezért mi azt támogatnánk, hogy eh, a forrásokhoz való hozzájutást megkönnyítsék, és ezáltal lehetővé váljon megfelelő beruházások gyors lebonyolítása. Ami pedig a kikötő program felállítását illeti, és bizonyos hálózatokhoz való kikötő csatlakozást illeti, az ezzel kapcsolatos terveket át kell dolgozni. Itt a kohéziót kell a középpontba helyezni. Ami a közös vállalkozásokat illeti, itt ezek innovatív eszközt jel, ez, itt például a itt megfelelő eszközöket kell kidolgozni ahhoz, hogy az ügynökségek ténylegesen el tudják látni a feladataikat, ami pedig a következő pénzügyi eh, keretet illeti, itt a fenntartható turizmus támogatására is megfelelő forrásokat kell biztosítani. Köszönöm szépen a kollégák hozzájárulását a munkához. Így nagy koherenciát sikerült az anyagban elérni. Nagyon fontos küzdeni annak érdekében, hogy ezt megtartsuk, és fontos, hogy a szavazáson meglegyen ez a vélemény, hiszen első alkalommal kerül sor egy ilyen anyagra. Grappini asszony. Köszönöm szépen. A szociáldemokraták nevében a következőt szeretném elmondani a mentesítéssel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy itt sikerült jó jelentést készíteni. Szeretnék Montero kollégának a jelentésért köszönetet mondani. 2018-ban sikerült olyan módosításokat elérni a többéves pénzügyi kereten, hogy bizonyos 460 ezer eurós összegek meglettek változtatva. Itt itt bizonyos közös érdeklődésre számot tartó közlekedési projektek támogatásának módosításáról volt szó, amelyek módosítása a, javította az uniós intézkedéseket a utasjogok érvényesítése területén. Ami a tájékoztató kampányokat illeti, annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságoknak is további eszközeik legyenek, és a légi utasok jogait biztosítani tudják, erre forrást kell fordítani. Fontos, hogy ezeket a jogokat harmonizáltan eh, tudjuk európai szinten kezelni. Ezért a következő uniós költségvetésben egy külön sort kell biztosítani a turizmus számára, hogy ez a szektor megfelelő támogatást kapjon, ugyanis nagyon fontos hozzájárulást jelent eh, a határokon átívelő gazdasági folyamatokban és a távoli régiók fejlődésében is. Megfelelő módosításokat fogunk eh, benyújtani, hogy olyan szövegjavaslat álljon elő, ami a mi ízlésünknek is megfelel. Köszönöm. Nachtegál asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani Mondero asszonynak a bizottság mentesítésével kapcsolatban. Bauza kolléga nevében szólok, és fontos témákat szeretnék kiemelni. Az első, a szerv nagyon fontos eszköz hosszú és rövid távú tervezés szempontjából is, és nagyon fontos, hogy megpróbáljunk EU-s hozzáadott értéket teremteni, különösen ami a TNT átfogó keret kiteljesítését illeti. A CERF nagyon fontos eszköz abban, hogy létrejön az egységes európai közlekedési térség, ami a pénzügyi eszközöket illeti, ezek száma jelentős mértékben növeget, és ez lehetővé teszi a további blendinget a közlekedési ágazatban, viszont, viszont ezzel az Európai Unió költségvetése körül számos tisztázatlan pont van. Ha nem kap megfelelő finanszírozást mindez, akkor ez alá áshatja az átláthatóságot. Éppen ezért a bizottságot meg szeretnénk kérni arra, hogy gondolkozzanak el arra, hogy az Európai Unió költségvetés rendszerét hogyan lehetne megreformálni, illetve hogyan lehetne biztosítani azt, hogy az általános finanszírozási feltételek ne legyenek túlságosan bonyolultak. Nagyon fontos tehát az alapok megvalósításának garantálása, illetve szeretnénk, hogy a bizottság a tagországokkal körültve éves tekintés tenne közzé társfinanszírozást kapott közlekedési turisztikai projektekről. Köszönöm szépen! Merci beaucoup. Köszönöm, Nachtigál asszony. Kauf úr. Um, I look I, uh, on behalf Daniel Freund, Árnyék jelentéstövőnk nevében üdvözlöm a véleménytervezetet, ennek legtöbb elemét, és ezek illeszkednek a saját elemzésünkhöz, ami a 9-es pontot illeti. Ezt szeretném mondani azt, hogy nem üdvözöljük a militarizációt, a CEF kapcsán, ahogy ezt e, Montairo asszony véleménye kiemeli, ami a 11-es pontot életi az ügynökségeknél és ezek a műveleteinél üdvözöljük azt, hogy Grappini asszony felhívja a figyelmet az esélyegyenlőségre az EEAS-ben, e e eeas ben nagyon fontos itt felhívni a kockázatokra a figyelmet, illetve fontos védzáradékot kidolgozni az érdekellentétek kiküszöbölésére. Úgy érezzük, hogy a mentetési, mentesítési vélemények jobban tükrözhetnék a modális shiftet. A modális shift nem történik meg olyan mértékben, mint ahogy erre szükség lenne, és sokkal többet, hogy kell, hogy tegyünk ezen a téren. Köszönöm szépen, Korszúr. Üdvözlöm a látogatóinkat a teremben. Üdvözöljük Önöket. Nem tudjuk, honnét érkeztek, de mindenképpen üdvözlöm Önöket. A, az Európai Parlament nagy közlekedési és turisztikai szakbizottságában. Dambacki úr, kérem, ejtse ki a nevét azért, hogy jól ejtsem ki. Dzsambaszki, így kell ejteni. Köszönöm, elnök asszony. Az európai konzervatívok és reformerek frakciója üdvözli a CEF-ben javasolt változtatásokat. Mi üdvözöljük azt is, hogy 450 eh, üdvözöljük a 450 milliós összeget is, és az, hogy csak 23%-át eh, adták ki az eredetileg rendelkezésre álló pénzeknek, ez megkérdőjelezi a az egész eszközt, ez kifizetésbeli késlekedést jelent, és azt is, hogy nehézségbe fog ütközni az újraelosztása a pénzeknek. Áttérve az utasokra, mi támogatjuk, hogy jobb keret álljon rendelkezésre utasjogok vonatkozásában. A, az utasok tudatossága elég alacsony. Mi támogatjuk azt, hogy pénzügyi eszközből finanszírozzanak beruházási projekteket, ugyanakkor a támogatások a nagy infrastruktúra projekteknél továbbra is fontosak maradnak. Árnyék előadóként elmondanám azt is, hogy támogatjuk a mentesítést. Ez Európai Bizottság mentesítését, Jambaszki. Majd menni fog ez. Angelnek, hogyha hív, akkor az könnyebb lesz. Hogyha könnyebben kiejti Angel. <laughs> De még nem vagyunk barátok, azért nem fogom keresztnevén nevezni. Ferreira úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Claire Daly kolléganőm volt az árnyék előadója a frakciónk nevében ennek eh, az anyagnak. Ő neki más elfoglaltsága van, ezért megkért engem, hogy képviseljem őt, és közöljem önökkel a következőket. Szeretnénk köszönetet mondani az előadónak a 2018-as mentesítéssel kapcsolatos jelentésért. Szeretné aláhúzni a GUE NGL frakció, hogy mennyire fontos a minőségi elemzés ezen a területen, hogy lássuk, hogy mennyire használhatóak ezek a számadások, és hogy mennyire kevés ember dolgozik ezeknél, az ügynökségeknél, és hogy ez milyen veszélyeket rejt magában. Patrick Ki, ügyvezető igazgató, az Európai Ligi Közlekedési Biztonsági Ügynökségnek az ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy nincsen elég személyzete ahhoz, hogy az iparákban használatos szoftvereket megfelelően eh, ellenőrizzék, monitorozzák. Ez igaz eh, a jelen évre is, a 2019-es évre is úgyhogy őket támogatni kell e, ennek a megoldásában. Különben bizalom, bizalomvesztés e, fog fennállni az ügynökséggel szemben. Ha az Európai Unió e, valami fajta kompetenciát biztosított ennek az ügynökségnek, az EASA-nak, akkor a kompetencia, a feladatkör ellátása szükséges forrásokat is biztosítania kell. E tekintetben külön üdvözli a GOE-NGL frakció a bizottságnak azt a döntését, hogy a mentesítés megadását elhalasztja a 2018-as év vonatkozásában. Köszönöm, eh, Ferreira úr. Az Európai Bizottsághoz fordulok. Inyes Szodinyosznak adom meg a szót. C'est sur le rapport de Madame Montero. Montero asszony jelentésével kapcsolatban nem akarnak? Nem, nem, nem szólnak semmit. Tehát eh, az Európai Bizottság nem akar hozzászólni, levonunk tőlük egy pontot. Raportőr asszony. Ah, vous. voulez quand même parler? Na, most, most, hogy levontam egy pontot, csak akartam tisztázni, hogy melyik jelentésről van szó ugye az ügynökségek kicsit össze vannak keverve ezzel a jelentéssel, Montero asszony jelentésével. A Montero asszony jelentés az általános költségvetésről szól, és akkor az Európai Bizottság akar hozzászólni, mert valójában ez önökről szól, ugye? Nem adom meg mégsem. Oké. Okay. Mégis megadom önöké a szót. Köszönöm a MOVE főigazgatóság nevében. Néhány megjegyzésem lenne ezzel az első jelentéssel kapcsolatban. Utasjogokról szólt az egyik megjegyzés. Ebben a konkrét témában a bizottság ki akarja fejezni azt, hogy a számvevőszék ajánlására a bizottság tanulmányokat készít a három rendület megvalósításáról a légi, a vízi és a busz közlekedés utasainak jogairól. Még nincs kész ez a tanulmány, ebben kitérünk a legjobb gyakorlatokra is. Tehát, hogy hogyan kell az utasjogokat biztosítani. Ami pedig eh, a tudatosítást illeti, a bizottság egyetért azzal, hogy az erőfeszítéseket növelni kell, a tudatosítás oda kell figyelni, hiszen így valósíthatók meg, így, így juthatók érvényre az utasjogok. Um, maybe a further... Talán még egy megjegyzést tennék a jelentésben egy egyablakos ügyintézésre vonatkozó megjegyzésre. Én azt mondom, hogy a bizottság, és nem csak a mi főigazgatóságunk, hanem az egész bizottság mindent elkövet annak érdekében, hogy egy ilyen portál finanszírozása, több nyelvű portál finanszírozása megtörténjen, azok számára, akik támogatást szeretnének kapni 2021-től ezekben a programok, ezekből a programokból. Tehát ez egy nagy erőfeszítés lesz, nagy számítástechnikai erő, erőfeszítés, de már folyamatban van. Ma is zajlik a munka. A várakozásunk az, hogy 2021-től ez működőképes lesz, egy új többéves pénzügyi, az új kép többéves pénzügyi keret indulásával együtt. Köszönöm. Utolsóként pedig Montero asszony kap szót, a raportőr. Köszönöm szépen valamennyi hozzászólást. Természetesen megvárom még az írásbeli hozzájárulásukat is, és ezekre majd írásban fogok reagálni, így válik teljessé a munka. Köszönöm. Montero, passons tout de suite. Köszönöm, Montero asszony. És akkor most Grappini asszony témája következik. A 2018-as mentesítés a közlekedési ágazatban tevékenykedő ügynökségek számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt hat különböző ügynökségnek, közös vállalkozásnak a mentesítéséről van szó, most általában szólnék ezekről. A 2018-as tevékenységüket általánosságban megfelelőnek találom, sikerült a velük szemben álló kihívásoknak megfelelni. Voltak bizonyos érdekellentétek, összeférhetetlenségek, de a számvevő széknek az ez irányú megkereséseire megfelelően reagáltak. Ami az EMSZ-t illeti, ami a kezelési politikájukat illeti, ennek eh, eredményeképpen sikerült a kockázatokat csökkenteni, és eh, nem voltak olyan kritikus kockázatok, eh, amely a hitelességüket veszélyeztette volna nem voltak már olyan kockázatok 2018-ban, amelyeket korábban, korábbi években azonosítottak. Sikerült megőrizni a beszámoló készítésnek, a számvitelnek a függetlenségét, a igazgatási tevékenység megfelelő volt, Továbbá az ügynökségnek a intézkedései fontosak, a nemek közötti egyenlőség biztosítása területén is sikerült a nőket jobban bevonni az ügynökség tevékenységébe, és az anyassági védelem területén is eredményeket értek el. Ezen a ponton szeretnék különösen a tevékenységnek a fejlesztéséről beszélni. A tevékenység bővült, e, sokkal jobban bánnak most már az összeférhetetlenség kérdésével, és az ügynökség összességében jól felkészült a jövőbeni feladatokra is, különösen ami a negyedik vasúti csomagot illeti minden a jogszabályban előirányzott határidőknek megfelelően teljesült, és az ügynökségnek van már egy útmutatója az új jogszabályok átültetésével kapcsolatban is. Ami a Ceszárt illeti, a Horizon 2020 a drónok használata, az európai interkonnektivitás biztosítása, ezek mind olyan specifikus feladatok, amiknek sikerült megfelelniük és problémát csak a biztonsági személyzet alkalmazásánál láttunk, illetőleg egy bizonyos tanulmánynál, amit a légi közlekedés jövővel kapcsolatban rendeltek meg. Fontos, hogy itt megfelelő elhatárolásokat tegyenek a költségeknél. Ami a Shift to Rail közös vállalkozást illeti 2018-ban a célok elérésében nagy előrelépést mutattak, a megfelelő programokat végrehajtották, és összességében a számviteli eh, tevékenységük is jó minőségű volt. Voltak olyan precedensek eh, ugyanakkor eh, korábbi évekből, amelyek újra megismétlődtek. Ezzel szemben a tevékenységük egy normális képet mutat. Nem voltak múltban előforduló csalási esetek, 2019-ben pedig egyáltalán nem volt szükség ilyen csalásokkal kapcsolatos intézkedésekre. Tehát az Olafhoz semmilyen ügyet nem kellett nyomozásra továbbítani. Ami a tiszta égbolt közös vállalkozást illeti, itt ugye átszervezésekre került sor. Az új finanszírozáshoz kívánják hozzáigazítani a saját működésüket az új európai költségvetéshez Van egy belső ellenőrzési osztály, amely megfelelő ajánlásokkal látta el a közös vállalkozást annak érdekében, hogy egy konszolidált kockázat eh, értékelési, kockázat felügyeleti rendszert alakítsanak ki. 2018-ban három állítólagos eh, csalás lett felfedve, aminek a tovább, amit továbbítottak az Olafnak vizsgálatra. A közös vállalkozás megtette a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy az ilyen esetek ne ismétlődjenek meg a jövőben. Összefoglalóan azt kell, hogy mondjam, a módosító indítványokat december 12-ig várjuk, és így jó minőségű javaslat lesz januárra. La parole est à la voiture est à vous. Teller asszony, öné a szó. Thank you very much. Uh, uh, dear colleagues, uh... Köszönöm, kedves kollégák! Néppártként úgy gondoljuk, hogy a TRAN ügynökségei, illetve közös vállalkozásai jól teljesítenek. A nagy kihívás az lesz, hogy megfelelő finanszírozást és személyzetet biztosítsunk az elkövetkezendő évekre nézve. Tisztában vagyunk azzal, hogy az ügynökségeknek megfelelő eszközökre van szükségük ahhoz, hogy megfelelően tudják teljesíteni a feladataikat. Ez különösen igaz az EASZ-ra nézve, hiszen az alaprendelet óta több feladatot kapott, de még mindig ugyanannyi személyzettel dolgoznak, mint korábban. A projektek késlekednek, a személyzet hiánya miatt át kellett alakítani a a prioritásokat, és néhány módosítók fogok benyújtani erre vonatkozóan. Az EMSA, hogy délelőtt hallottuk, számvevőszék megállapította azt, hogy második eh, éve vannak eh, problémák, a kockázatokat eh, csökkenteni illetve az RH-nak számos kihívása van, Ezekhez a feladatokhoz megfelelő finanszírozásra van szükség. Én nem szeretném azt, hogyha az egyik nagyon fontos európai vasúti szereplő, szereplőt kiéheztetnék, úgymond. Tehát nagyon fontos, hogy módosítókat nyújtsunk be. És a Shift to Rail hozzájárulhat a célunkhoz, annak érdekében, hogy a vasút versenyképesebbé válhasson, sikeresebbé, éppen ezért jó azt hallani, hogy a szemőszéki értékelés értelmében a Séftúri Rail pénzügyi menedzsmentje megfelelő, ez egy közös vállalkodás, nagyon fontos, hogy ők is többet tegyenek. Az hát elkövetkezendő öt év nagyon fontos lesz a vasúti ágazatban a Shift to Rail szerepe jelentős módosítókat fogunk benyújtani, ami a kapacitási problémákat életi a légi közlekedésben, a drónokkal kapcsolatban, a Cézár feladata is meghatározóak. És végül, de nem utolsó sorban, ugyanez igaz a Clean Sky-ra, a kibocsátás csökkentés csökkentés a hatékonysági célok mentén, és a technológiai fejlődés is még fontos, hogy hosszú utat járjanak be. A pénzügyi menedzsment megfelelő, de a további kiigazításokhoz megfelelő finanszírozás van szükség. Három eset kapcsán folyik nyomozás, a csalás vélelme merült fel, várjuk a részleteket ezzel kapcsolatban, és el szeretném mondani azt, hogy köszönetet szeretnénk mondani a jelentéstevőnek, Grappini asszonynak. Köszönöm, Táler asszony. Atya úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani Grappini asszonynak a jelentésért. Azt gondolom, hogy az ügynöksége kapcsán, a közös elkozások kapcsán nagyon jól bemutatta a nehézségeket. Gratulálunk ehhez, és felhívta a figyelmet arra, hogy hol van szükség további javításokra. Ami az Európai Vasúti Ügynökséget illeti, itt sajnálatosnak tartom azt, hogy 37 hiányosságot állapítottak meg 2018-ban. Ezeknek pénzügyi kihatása is van, tehát támogatom azt, hogy nagyon fontos az ügynökség menedzsmentjét és közösszerzési eljárásait javítani, ez fontos. És én magam is módosítókat fogok benyújtani, például azért, hogy az EASA kulcsfontosság folyamatái javítsuk a zajcsökkentés érdekében, ami a Szézárt illeti, a kísérleti projektek kapcsán. Szintén megnyitok módosítókat, fontos, hogy a szolgáltatóknál az EU-s pénzeket ne olyan projektekre költsék, amelyek EU-s támogatás nélkül valósulnak meg. Nagyon fontos az ösztönzők kialakítása, is. a Szézár kapcsán nem becsülhetjük alul jövőbeni szerepét. Az ügynökségek és közös elkozások szerepje nagyon meghatározó és fontos, például az ER esetében, ami az egységes biztonsági tanúsítványokat illeti. Ez is egy nagyon fontos téma, és várom majd a végső jelentés tervezet elkészítését önökkel együtt. Köszönöm szépen, Etienne úr! Kofur szeretne szót kérni? Nem. Én már a bevezetőmben kitértem az összes kérdésre. Dzsomboszki úr. Kitűnően ejtette a nevemet. Az ECR képviseletében üdvözlöm azt, hogy a közlekedési e, és ügynökségek és e, közös vállalkozások e, megfelelő pénzügyi menedzsmentet folytatnak, éppen ezért támogatni fogjuk a mentesítést, ez azonban nem jelenti azt, hogy fenntartások nélkül támogatnánk az ők munkájukat. Nagyon sok ügynökség esetében vannak javítani valók, például ami a tengeri biztonsági ügynökséget illeti, aggasztónak tartjuk a drónműveletek elhalasztását az európai parti őrség kontextusában, hiszen ez 6 millió euró kifizetését késlekelteti, tehát fontos a kockázatokat minimálisra csökkenteni. Nem szabad megfelelkeznünk arról, hogy a jogos, leges bevándorlás nagy része a tengeren át történik. Éppen ezért ez az, ennek az ügynökségnek nagyon sok munkája van, nem szabad kockára tennünk a biztonságunkat. Aggódunk ezen felül az ügynökségek irodái miatt, Valenciánban és Leonban van ez az ügynökség. Felmerül a kérdés, hogy értelmes az, hogy két székhelye van ennek az ügynökségnek. Szeretnénk részleteket kapni a vasúti ügynökségek méretéről, a egyes 71-es cikke értelmében. Nagyon fontos a költségeket megosztani a résztvevő országok között. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. A GUE képviseletében jelen van valaki. Ignáció de Dios úr a bizottság képviseletében megosztja velünk a az Európai Bizottság álláspontját ezzel kapcsolatban? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is üdvözölni szeretném a szakbizottság ajánlását a mentesítés kapcsán decentralizált közlekedési ügynökségek és közös vállalkozások kapcsán. Örülök annak, hogy elismerték az eddig elért előrelépéseket az említett EU ügynöksége kapcsán, és lenne néhány kérésem, megjegyzésem, tisztázási kérésem. Először is, ami az erre kapcsán a nem megfelelőséget illeti, az elmúlt évben a nem megfelelőségi esetek száma alacsonyabb volt, viszont a kivételek száma magasabb volt. Ez egy pozitív trendet mutat, és fontos mindezt szintén szem előtt tartani. 2019-ben csak nem megfelelőségi esetek merültek fel, kivételek nem. Ami pedig az EMSZ-t illeti, illetve a drónműveletek e, megvalósítását, és ezek e, parti e, őrség műveleteit. Megerősíthetem azt, hogy ebben az évben a költségvetés megvalósítása javult, sikerült az ESZ-val dőlőre jutni, az említett tevékenységek menedzsmentjét, illetően a Frontex-el úgy szintén, ami ezen tevékenységek finanszírozását illeti, illetve a költségvetés megvalósításának monitoringját szintén növeltük ebben az évben, és nagyon fontos mindezt hangsúlyozni. Köszönöm szépen, 30 másodpercre Grappini asszonynak adok szót 30 másodpercben. Köszönöm szépen, röviden, köszönöm szépen az árnyék előadók munkáját. Köszönöm valamennyi frakció árnyék, előadónak, árnyék előadójának munkáját. Meggyőződésem, hogy jó módosító indítványokat fognak előterjeszteni, amelyeknek az egyetlen célja az lesz, hogy az ügynökségeknek a tevékenységét minőségileg javítsák. Látom, hogy mindenkinél ez a végső cél. Köszönöm szépen a hozzájárulásokat a munkához. Köszönöm szépen. Köszönöm emlékeztetékre hogy ezt a két dosszié december 12-ig lehet módosítani, január 21-én szavazunk itt a bizottságban, a plenárisra pedig márciusban kerül. Tehát ez a naptár. És akkor most kérem, hogy azok, akik nem jogosultak arra, hogy egy zárt ülésen részt vegyenek, azok hagyják el a termet. 5 perc múlva ugyanis kezdünk egy zárt ülést, tehát a bizottságnak is azt mondom, hogy elköszönünk önöktől. Merci de quitter la salle. Kérem, hagyják el a termet, aki nem jogosult itt maradni, és akkor mindjárt meg is adom a szót a raportőrünknek. Először is a elnézést várjunk, Deli úr, mert a bizottság lehet, hogy hallgatózni akar.